Colleagues, Mr. Bostinaru, let's start the meeting, please. Kezdjük meg ülésünket. Per piacere, iniziamo la seduta. Kérem, kezdjük el az ülést. Első pont a délután során az elnök közlemény a koordinátorok határozatairól. Délelőtt volt a koordinátorok a környezetvédelmi hatástanulmányról szóló irányelv úgy döntöttek, hogy a GUE csoportnak adják meg, aztán a Shell gázról szóló munkát, a koordinátorok nyitva hagyták a petíciókat, mert ezek egy később tárgyalásra kerülnek, követjük majd figyelemmel az intézményeket, az ITRÉNEL és az ENVI szakbizottságok munkáját, ami a december 5-i meghallgatást illeti a mozgásképességek, csökkentett mozgásképességről szóló fórum, várjuk még a programnak a véglegesítését a fórum részéről, ők szervezik ezt a kezdeményezést ugyanis, majd később beszélünk erről, és a kollégákhoz eljuttatjuk a programot, amikor meg lesz. Volt egy koordinátorok részéről egy javaslat, a GUE képviselője részéről, arra vonatkozóan, hogy a petíciós szakbizottság részéről legyen egy kezdeményezés, hogy a válság, a gazdasági válság hatása a mozgás korlátozott személyekre. A február 19-i napot illetően ezt átvizsgáltok, ugyanakkor a szervezési folyamatnak meg az elején vagyunk, egyelőre csak egy vázlat van, majd a későbbiekben, ahogy kirajzolódik a program, azt el fogjuk juttatni a kollégákhoz. Egyéb kérdéseknél koordinátor kollégák néhány pontot említettek meg a zöldek részéről az a javaslat született, hogy Szevkovics alelnököt hívjuk meg egy meghallgatásra a jó kormányzás témájában, annak érdekében, hogy legyen egy napra kész eh, információ arról, hogy hogy halad ez a munka. A elhalasztodott a tanulmányozó küldetéseknek a kérdése, ezt a következő ülésen fogjuk megtárgyalni. Abból indulunk, abból a javaslatból indulok ki, amit a néppárt nyújtott be korábban. A néppárt kért információkat a gyermekek jogairól szóló hetedik fórum iránt. Az Európai Bizottság szervezi, a ö, petíciós szakbizottság kapott erre meghívál, meghívót, ö, erre várjuk majd a további információkat. Nos, ez történt, hogyha nincsenek megjegyzések, akkor a koordinátok ülésének a ö, határozatait elfogadottnak tekintem, senki nem szól hozzá, rendben van, 13-as napi rendi pont, 1252-es per 2011 Galászó és Osznáta úrak által bemutatott, és a 88 per 2012 Daria Bonfetti olasz állampolgár által benyújtott petíciókról van szó. Az első további 96 aláírás tartalmaz. Mind a kettő a az úsztikai katasztrófájával kapcsolatos bírósági következtetésekről. A második petíció azzal foglalkozik, hogy az utóbbi években nagyon hosszú volt ez a jogi eljárás, bírósági eljárás, és hogy milyen nehézségeket jelent ez. Bonfietti asszony, a második petíció benyújtója itt van, megadom neki a szót 5 percre, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves képviselő urak, sölgyek, köszönetet mondok elnök asszonynak és önöknek, hogy rendelkezésre álltak, és hogy figyelnek erre a kérdésre nem azért vagyok itt, hogy valakire rámutassak, hanem egyszerűen csak föl szeretném hívni az önök figyelmét arra, hogy milyen nehézségekkel szembesül az olasz ügyészség, hogy fényt tárjon egy olasz eseményre, azt szeretnénk, hogy a parla, az Európai Parlament tudjon arról, hogy milyen dolgok történnek, az, e, és milyen dolgokkal szembesültek a nyomozók az usztikai katasztrofájának vizsgálatakor. Ez nem egy olasz esemény kizárólag, Ez a repülő Palermóba indult el, és hirtelen eltűnt a megfigyelő radarról, megfigyelőállomások radarjáról kiderült, hogy a 81 utas mind meghalt, a repülőgép lezuhant. Sok-sok éven keresztül egy nagy takarót, egy nagy függönyt húztak erre, nem lehetett ez ügyben nyomozni, az olasz légihatóságok hosszú időn keresztül azt állítottak, hogy strukturális hiba történt, és ezért zuhant le a repülő. Rögtön az elején Rögtön az elején felmerült azonban a kérdés, amit radar eh, képek mutatták, hogy valami más történhetett ott. Megpróbálták elködösíteni a nyomozást, akadályokat gördíteni. Emut rámutatnék, hogy a NATO néhány szakértője segítségével, az egyik olasz ügyész, hogy az a légtér, ami elvileg üres volt, nem volt üres. 99-ben ez az ügyész állította, és idézem, a TC-9-es repülőgépnek a tragédiája katonai hadműveletek következménye volt. 81 ártatlan állampolgár halt meg egy háborús hadi akciónak a következményeként, és ezt utána megpróbálták titkosítani, szabotálni a nyomozást jogokat csorbu, jogok csorbultak, senki nem adott semmilyen magyarázatot arra, hogy mi történt akkor azon a napon. Én úgy vélem, hogy a határok, a jogok sérültek, nem csak az olasz országi határok és jogok, hanem az egész Európai Uniónak a joga is csorbultak. Ez nem, nem csak olasz tragédiáról van szó, olasz a, a az események meghamisítása, a ködösítés, az igenis olasz, de ezek az események nem csak olasz események. Földrajzilag a repülő az olasz határ mentén történt, ott különböző nemzetiségű légterek vannak, ott találkoznak, és nagyon sok olyan repülő repül azon a térségen, amelyek nem azonosíthatóak. Líbiaiak, amerikaiak, belgák, franciák és más nemzetiségből. Kossziga elnök úr annak idején Franciaországra mutatott, de rámutatnék arra, hogy azokban az években alakult az a bizonyos ütközés, amelyik észak és dél között, illetve kelet és nyugat között történt. Azokban az években halt meg Tito, Perzsiát megszálltak az amerikai katonák, iraki atomkísérletek zajlottak, a Líbiában feszült volt a helyzet, Csád helyzete Franciaországgal feszült volt, Líbia és Egyiptom között feszült volt a helyzet, Szadat elnök és emiatt kialakult egy légihíd Egyiptomban tartva a NATO részéről. Tehát ez az a helyzet, ami akkor volt abban a térségben. Nagyon sok felfegyverzett olasz és nátos repülőgép. Lehet, hogy egy ilyennel találkozott a TC-9-es, európaiak voltak ezek a személyek, európai volt az a repülőgép, nem lehet olasznak tekinteni az eh, élethez való jogot, a biztonsághoz való jogot, a biztonságos közlekedéshez való jogot. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy bemutatta ezt a petíciót, és ezt illusztrálta. Tomás Kosszottonak adom meg a szót az Európai Bizottság részéről. Reméljük, hogy tud valamit hozzátenni az elhangzottakhoz. Uh, thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen. Nem beszélek sajnos olaszul úgyhogy angolul fogok. Arra szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy a bizottság teljes mértékben tudatában van ennek az ügynek, és tisztában vagyunk a, azzal, hogy az áldozatok még 30 év után is várnak az igazságszolgáltatásra. attól tartok, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében a szerződés és helyzet ugyanaz marad, nem változik semmi, az egyes tagállamok igazságügyi rendszereire nem tudunk hatással lenni. Ez tagállami hatósági hatáskörbe tartozó kérdés. A bizottság sajnálja, hogy Olaszország és még két másik tagállam nem ratifikálta a 2000 május 29-i egyezményt. Ez ugye igazságügyi, büntetőügyi együttműködés az Európai Unióban. Ez 24 Európai Uniós tagállamban egyébként most már irányadó és joghatályos. Azt is hangsúlyozni szeretném, hogy a bizottság a visszaélésekre vonatkozóan egy anyagot fogadott el bűncselekmények áldozatai vonatkozásában. A, a sértettek jogaival foglalkozó anyag az ő jogaikat érinti, ezt a parlament és a tanács fogadta el kora ősszel, október elején. És ez hamarosan hatályba lép. Köszönöm. Köszönöm szépen mindazonáltal. A kollégák szeretnének hozzászólni. Bosszináru, parancsoljon. Grazie, signora Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ne aflăm în fața unui caz. Nos, itt egy olyan esettel állunk szemben, amely tényleg megrendítő hiszen olyan ügyről van szó, amelyhez hasonlót, amelyhez foghatót nem láttunk Európában még. Polgári áldozatokról beszélünk, vagy baleset áldozatairól. Az Európai Unióról, annak térségéről beszélünk, nem a kommunista keleti blokkról, ott is elképzelhető lett volna valami hasonló. És az események eltusolását is láthatjuk ebben az ügyben. Nagyon sok árnyék erre az egész történetre, és ez minden nemű eljárás helyiségét, jogszerűségét, megfelelőségét kérdőjelezi meg. Tehát megnehezíti a panaszosok helyzetét polgári peres eljárásban, hogy bírósághoz forduljanak, stb. Itt ebben az ügyben egy polgári repülőgépről beszélünk, amely ismeretlen okból, vagy úgynevezett technikai műszaki okból egyszer csak lepottyan az égből, és egész egyszerűen ezt nem derítik fel ezt az ügyet, még csak még 30 év múlva sem, pedig rendelkezünk radarrendszerekkel, mindenféle különböző műszaki eszközökkel, amelyek megfigyelik a tengereket, az égboltot, a szárazföldi közlekedést. Ilyenek rendelkezik ugye a NATO és más szervek, és egész egyszerűen egész idáig nem sikerült ugye megoldani ezt a helyzetet, nem sikerült felderíteni mindezt. Az igazságszolgáltatás itt az európai polgárok, vagy az európai polgár szavahihetőségét kérdőjelezi meg. Most 30 évvel később azok leszármazottai akkor életüket vesztették, egész egyszerűen nem tudják, nem tudhatják, hogy mi történt akkor. Ez egy teljesen alapvető probléma, itt nem politikai döntésekről vagy hasonlókról van szó. átfogó vizsgálatokra kellett volna sort keríteni, különböző bizonyítékokat kellett volna beszerezni, hogy valami válasz szülessen mindezekre. Erre lett volna lehetőség. A bizottság mai válasza azonban elfogadhatatlan, hiszen Európai Uniós tagállamról van szó, és az a tény, hogy egy olasz bíró a saját hazájának a szakértőségét kérdőjelezi meg, vagy ezen intézmények együttműködését kérdőjelezi meg. Ez olyan dolog, ami mellett nem mehetünk csak úgy el. Persze lehet azt mondani, hogy hát 30 évvel ezelőtt történt ez az eset, nem tudunk már mit tenni. Mindenképpen üdvözlöm Martin Schulz nyilatkozatát, nem ismertem ezt a nyilatkozatot, de mindenképpen üdvözlöm tehát. Mindenképpen lépéseket kell tennünk, közösen a bizottsággal, meg fel kell keresnünk az olasz hatóságokat, annak érdekében, hogy ezt a titkot valahogy felderítsék. Hiszen, hogyha ez az eset nem kerül felderítésre, akkor egyre jobban az lesz a benyomásunk, hogy el akarják tusolni az ügyet, hogy a hatóságok tényleg nem akarják, hogy felderítsük ezt az esetet, azt akarják, hogy a nyilvánosság ne tudjon meg semmit erről. Vannak egy bizonyos politikai, katonai körülmények, ezek léteztek akkor is, ezt valamilyen szinten valamennyire érthetjük is. a balkáni háború során az akkori NATO szóvívő is beszélt az úgynevezett ilyen járulékos egyéb halálesetekről, balesetekről, amelyekről akkor nem lehetett beszélni, de hát most 2012-ben ez teljes mértékben elfogadhatatlan. Éppen ezért azt gondolom, hogy mindenképpen nyitva kell hagyni ezt a petíciót, aztán a bizottságnak lépéseket kell tenni, intézményi lépéseket annak érdekében, hogy az olasz állam és az olasz polgárok igenis hozzáférhessenek a tragédia okaihoz. A tettes személyeit már nem tudjuk megállapítani, nem követelhetünk esetleges igazságügyi, igazságszolgáltatási következményeket sem. Azonban az olasz polgároknak igenis korrekt eljárást kell biztosítani, biztosítani kell számukra, hogy kideríthessék az igazságot. Ehhez nem férhet kétel. A bizottság nagy figyelmet tanúsított, például ugye nyáron, amikor Romániában az igazságügyi rendszert, igazságügyi rendszert vizsgálták, ezt meg is értem persze, de most kérem, hogy akkor is figyeljenek oda, amikor 80 olasz polgár haláláról beszélünk, ugye, amit 30 évvel ezelőtt történt. Nem szabad, nem lehet az, hogy ez csak egy lábjegyzetes dolog maradjon. Kérem a bizottságot, hogy igenis tegyen lépéseket. Van azon, van, lehet még mit tenni, vannak radarfeljegyzések, vannak különböző dologi bizonyítékok, tárgyi bizonyítékok, jegyzőkönyvek, van számos eszköz, amelyek segítségével valamilyen választ lehetne találni erre. nem hiszem, hogy ugye ne akarnák kideríteni az igazságot. Elnézést, hogy ilyen hosszan szóltam, de hát borzasztó dologról beszélünk. Akkoriban Európa még ugye két blokkból, a nyugat és a keleti blokkból állt, és tudjuk, hogy nyugat és kelet között is voltak konfliktusok, de hogy az Európai Unión belül akkoriban ö, meghalhattak úgy polgárok, hogy ez senki volt felelős, hát nem tudom. Eh, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a szakbizottságnak, és különösképpen önnek, hogy figyelmet szentel ennek az eseménynek, ahogy úr kollega rámutatott, ez egy olyan esemény, amelyik megérdemli a figyelmet, és megérdemel egy választ 30 évvel a szörnyű események után. Ebből a szempontból a kormányunk határait figyelembe véve, és a nyilvánvaló helyzet alapján, amelyikben a bizottságnak nincs e, kompetenciája, mert a nemzeti jogra tartozó kérdésről van szó, mindazonáltal látunk egy, gyengességet, egy nagyon szörnyű burokratikus falat. Többet vártunk volna el a bizottság részéről, miközben a parlament a, ezen a meghallgatáson keresztül egy minimális munkát elvégzett ebben az ügyben, elvártuk volna a bizottság részéről egy kevésbé bürokratikus megközelítést, egy kicsivel nagyobb figyelmet, egy olyan ügyről van szó, amelyik alapvetően mit követel. Egyszerűen csak újra kell vissza kellene játszani azt, amit e, megtörtént 30 évvel ezelőtt. Azok az országok, amelyek rendelkeznek információkkal, azok bocsássák az olasz ügyészség rendelkezésére annak érdekében, hogy fel meg tudjuk nézni, hogy mi történt azon a tragikus napon. Mi parlamenti képviselők ez egyszerűen rajta leszünk, és arra kérjük a bizottságot, hogy egy nagyobb lépést tegyen. Megértjük, hogy nincs kompetenciája, ugyanakkor valamit tehet. Felkérheti a tagállamokat, hogy működjenek együtt az olasz ügyészséggel például, hogyha vannak bizonyítékok. Minden esetre a bizottság figyelmét erre a témára. Nagyon szépen köszönöm. További hozzászólások? Senki nem szól. Van egy válaszadási jog a petíciót benyújtója számára. Köszönöm szépen, ennek asszony, köszönöm azokat, akik hozzászóltak a kérdéshez. Egyetértek Karonna képviselő úrral, egyetértek azzal, hogy ez a szakbizottság találhat még további módozatokat és eh, eszközöket arra, hogy fényt eh, derítsen erre a az ügyre. Mi azt csak annyit kérünk, hogy segítsenek nekünk, hogy az események felelősei is meg tudjuk nevezni. Mi tudjuk, hogy mi történt. Ezt hangsúlyozom, az ügyészek sok-sok év munkájával kiderítették, hogy mi történt. Megértették az események folyamatát azt a repülőt lelőtték. Igen, olasz légtérben a nemzetközi határ, nemzetközi területek határánál. De nem csak olasz bűnök vannak, vagy olasz hibák történtek itt. Igen, az olaszok akadályokat gördítettek, az ügyészséget megakadályozták, és órákon keresztül sorolhatnám az olasz törvénysértéseket olasz hatosságok és intézmények által. De most azra kérjük az önök segítségét, mert a elkövetők vagy Franciaország, vagy Belgium, vagy Németország, vagy Líbia, vagy az Egyesült Államok. Ők ott voltak azon a környéken, azok napon, azokban a pillanatokban ott voltak, bizonyíték van erre, nem kell teket óriázni. Az probléma Európa és nemzetközi is. Olasz bíró ezt kijelentette, egy hadi esemény következtében zuhant le ez a repülő. És felfegyverzett repülő lőtte le ezt a repülőt és ezek az országok voltak jelen, ezek az, ezekből az országokból származó repülők voltak azon a környéken. Arra kérem önöket, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ezek az országok, amelyeket említettem, működjenek együtt az olasz ügyészséggel, úgy, ahogy Karonnak képviselő is eh, aláhúztak. Köszönöm szépen! Köszönöm, köszönetet mondok a kollégáknak. Természetesen nem tudom dicsérni a bizottságot a hozzáállása miatt. Nagyon bürokratikusan szólt, ahogy a kollégák eh, mondták, nagyon szárazon válaszolt egy ilyen témában. Úgy vélem, hogy felületesen kezelik ezt a kérdést, utalnak egy olyan jogi akadályra, ami egyáltalán nem pertinens. Itt arról van szó, hogy segítsenek azoknak az áldozatoknak, a családtagjainak, szomorúak vagyunk természetesen, hogy Olaszország nem írta alá a jogi együttműködésről szóló irányelvet, ugyanakkor úgy vélem, hogy ez a hiány e, e, e hiányt nem tudjuk ham, nagyon hamar bepótolni, nem írhatunk egy levetel az Oroszországnak, hogy írja alá, de ugyanakkor úgy vélem, hogy a lehetőségek és a feladatok alapján, amelyek az intézmények kaptak, hogy megvédjék az európai állampolgárok egyenlő bánásmódhoz való jognak a védelmében, szükséges az, hogy az olasz állampolgárok, akik érintettek ebben az ügyben, tudják meg az igazat, tudják meg, hogy mi történt ugyanis egy európai egységes jogi teret szeretnénk. A bizottság emiatt nem adhat olyan választ, mint amilyet adott, további kéréseket kell, hogy benyújtson, tekintettel az ügy kényes mi voltára, akár tovább is léphetünk, írhatunk Barroso elnöknek, vagy Szevkovics alelnöknek, akinek a hatáskörébe tartozik ez a kérdés, Ashton külügyi képviselőtől is, képviselőhöz és fordulhatunk, hogy kérjen információkat az érintett országoktól, és akik nem adják meg azokat a bizonyítékokat, amelyek szükségesek, és nem gyakorolnak szolidaritást, mint ahogy kellene európai tagállamok között hagyjuk nyitva ezt a petíciót, indítjuk el ezt az tájékoztatási folyamatot Estonhoz és az előbb említettekhez. Rátérünk a következő napi rendi pontra. 14-es napi rendi pont, mégpedig 1347 per 2001, Ansel Magiger Mina Gomez Angulo, spanyol állampolgár által benyújtott petíció édesapjának a spanyol polgárháború idején történt letartóztatásával és kivégzésével kapcsolatos információkhoz való hozzáférésnek jogáról. Asszonyom jelen van a teremben, igen, megkapja az ott 5 percre. Ég igazságot kérek az Európai Parlamenttől, mert Spanyolországban nem adják meg nekem. Egy olyan embernek kérek igazságot, aki jó volt, igazságos, és senkit nem bántott. Köszönöm szépen! ha megengedik, én szólnék a édesanyám nevében. El szeretném mesélni a nagypapámnak a történetét. Ő volt az a férfi, szocialista párthoz, pártban politizált, és az spanyol polgárháború első napjaiban esett el. Megölték. Nem tudjuk, hogy hogyan ölték meg, és nem, tudja, nem tudjuk, hogy hogyan, hogy hol temették el. Ez az én anyukámnak a tragédiája. Nem ismerte az saját édes eh, apját később, a halála után született meg. Nagyon sok archívumhoz fordultunk Spanyolországban, találtunk néhány papírt, elküldtük ennek a szakbizottságnak ezeket. Én azt kérnem önöket, hogy nézzék meg a dátumokat ezeken az iratokon. Ezek a ezekből kiderül részben, hogy mi történt vele. A dátumok arra mutatnak, hogy ő 1936-ban halt meg, úgy, 1937, 1941, 1943-ban születtek ezek a dokumentumok. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy valaki, akit megöltek 36-ban, bedobták egy közös sírba, amelyekről nem volt semmilyen információ, kiderült, hogy a jogi és a katonai hatosságok kapcsolatban léptek lettek azzal az önkormányzattal, ahol a nagypap, nagyapám elesett. Itt arról van szó, hogy azért fordultak, hogy meg elsajásítsák a tulajdonát. Később, halála után nyitottak egy, egy pert ellene, és elkobozták elkobozták a tulajdonát. Ez azt jelenti, hogy tudták, hogy meghalt, tudták, hogy valahol létezik egy akta, amelyikben leírják, hogy meghalt az édes, a nagyapám. Az 1943-as dokumentumban a Posadasi önkormányzat azt mondja, hogy nem történt meg az eset, ez négy évvel született a, a négy évvel az a spanyol polgárháború vége után. Nos, ez az a dokumentum, amihez szerettünk volna hozzáférni. A Posszádász önkormányzat még arra sem éltette a családot, hogy válaszoljon. Semmilyen választ nem adott. Nagyon sok további archívum válaszolt, a dok, dok, dokumentumokat is benyújtott hozzánk, de a Posszadály önkormányzat nem, válaszra sem éltatott minket, és azért vagyunk itt, mert jogunk van az információhoz hozzáférni. Elnézést kérek, hogy ilyet mondok, de ebben a válaszban, amit kaptunk, és köszönöm szépen, hogy meghallgatnak minket, köszönöm szépen, hogy meghívtak minket, hogy beszéljünk. A bizottság azt mondta, hogy a ö, információhoz való hozzájutás az személyes, nem harmadik személyeket érinti. Itt ebben az esetben egy apának a haláláról van szó, aki 76 évvel ezelőtt halt meg. Itt semmilyen, senkinek a joga nem sérülne, hogyha hozzáférnénk ezekhez az információkhoz. Egyszerűen egy kicsit boldogabb lenne egy olyan ember, aki egész életében nem tudta, hogy hol vannak az apjának a földi maradványai. Három-négy konkrét kéréssel fordulunk önökhöz. Az első az, hogy ösztönözzék Spanyolországot, hogy írja alá az egyezményt, amelyik a hivatalos dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítja. Spanyolország ezt nem írta még alá. Mit szeretnénk? Azt szeretnénk, hogy Spanyolország összes önkormányzatának az archívuma az ugyanazokat a politikákat kövesse. Spanyolországban vannak olyan levéltárak, amelyek nagyon segítő előkészek, mások, amelyek teljesen negatívan állnak az emberhez. Mindenkinek ugyanazt a politikát kellene követni. Következő kérésünk a poszádászi önkormányzatot ösztönözzék arra, hogy működjön együtt a családunkkal. Olyan dokumentumokat mutassanak, amelyek még léteznek, mert tudjuk, hogy léteztek, és ott voltak. Szeretnénk tudni, hogy mi történt a nagyapámmal. Spanyolországban a harmadik kérésünk az az, hogy legyen egy adatbank DNS mintákkal, amelyekben a közös sírokban megtalált holtesteket azonosítsák. Nem csak édesanyámról van szó, hanem nagyon sok emberről, aki úgy nem tud tudja, hogy hol halt meg az ő rokona a spanyol polgárháború idején. Köszönöm szépen! Köszönöm! A bizottság Vincent Nepin a bizottság nevében szól. Parancsoljon! Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez természetesen nagyon érzékeny, érzelemtől telített kérdés, ezt természetesen mi is így érezzük. De itt a kérdés az, hogy az Európai Unió mit tehet meg, illetve mit nem tehet meg. Az EU jogszabályai között nincs olyan, ami lehetővé tenné, hogy a petíció benyújtójának a kérésének eleget tegyünk. Ő EU jogi szövegekre is hivatkozott, a 9546-osra, a személyes adatok védelmeiről szólóra, valamit a 977-es 2007-ből származó irányelvre. Ezekben a jogi szövegekben rendelkezéseket találunk személyes adatok közzétételére, kezelésére, de hogy a válaszunkban is rámutattunk erre, ezekben a jogszabályokban olyan adatokról, személyes adatokról van szó, akinek az adatait feldolgozták de a személyes adatok a mi értelmezésünkben saját magának egy adott személynek az adatai lehetnek csak, és nem har valamilyen harmadik személy adatai. Sajnáljuk, de így van. Ezek a jogszabályok így születtek meg, és nem értelmezhetjük ezeket másképpen most különben eltérnénk az egyetlen helyes értelmezéstől. Az alapjogi kartára is hivatkozott a panasz benyújtója, a méltósághoz, élethez fűződő jogokra hivatkozott. Természetesen ezek rendkívül fontos jogok, és ezeknek a védelméről gondoskodnunk kell, az európai jog ezt meg is teszi. Az alapjogi karta azonban csak az Európai Uniós jog keretein belül működik. Az EU jogszabályok alkalmazásakor figyelembe kell venni. De jelenleg nincs semmilyen olyan európai jogszabály vagy rendelkezés, ami lehetővé tenné számunkra azt, hogy ebben a nehéz helyzetben bármit is tegyünk. Csak azt tudtuk feljegyezni, ugye említést tett jöttek az Európa Tanácsról. Ez nem a bizottsági hatáskör, teljesen más intézmény vagyunk mi, mint az Európa Tanács, vagy az Emberi Jogok Európai Bírósága. De van az Európai Emberi Jogi Bíróságnak olyan döntésgyakorlata, amire mm, az egyezmény vonatkozható az emberjogi egy, Európai Emberjogi Egyezmény, ez megint csak nem a mi hatáskörünk, csak szeretek volna elmondani, hogy van, vannak döntései az Európai Emberjogi Bíróságnak ezen a területen. Nem merném prejudikálni, hogy mi lenne egy ilyen kérelem eredménye, hiszen teljesen független tőlünk természetesen az Európa Tanács és a Tanács Bírósága. Köszönöm szépen! Meyer képviselő, vagy Janes, bocsánat. presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék önnek, a szakbizottságnak és a szakbizottság szolgálatainak, hogy ez a petíció itt van előttünk, mert hogyha megnézzük az hazám történetét, történelmét az utóbbi 70-80 évben, nagyon, majdnem csoda, hogy itt van ez az anyag. Itt van egy ügy, és több ezer ilyen ügyet tudnánk felsorolni a Franco áldozatainak a az áldozatai szörnyű akadályokkal küzdenek a családtagjaik, hogy megtudják, hogy mi történt a szeretteikkel. Nagyon jó dolog, hogy itt vannak ezek a személyek, egyszerű emberek, akik meg akarják tudni, hogy az apjának, nagyapjának a teste hol van. Ez nagyon jó dolog, hogy ezzel törödünk, hogy eljutottunk erre a ponton, már ez is csodálatos, hogyha tovább lépünk és eljutunk az információhoz, az még jobb lenne. Majd ezt meg fogjuk látni. Anselma és Noeli erőfeszítéséhez gratulálok, hogy eljöttek ide. Érzelemgazdag hozzászólás. Anselma és Noeli teljesen világosan látják a kérdést. Ők szeretnének tudni, hogy nem azt szeretnének tudni, hogy hol ölték meg és kik ölték meg. Én nem szándékosan használom a gyilkosság szót, mert nem egy bíróság ítélet alapján történt ez, nem szerepel semmilyen iratokban. Ők nem ezt akarják tudni. Ők csak annyit szeretnének tudni, hogy modern technikákkal, DNS-sel, iratok alapján és bizonyítékok alapján szeretnének tudni, hogy szeretnének tudni, hogy hol vannak azok a papírok, amelyek bizonyítják, hogy a, a apja, a nagyapja hol van, hogy megfelelő módon méltossággal tudják eltemetni. Nem azt kérik, hogy ítéljék el a gyilkosokat. Mi abban tudunk segíteni, hogy nyíljanak meg azoknak a levéltáraknak az ajtaja, amelyek le- lezárodtak előttük, hogy megtudják, hogy hol vannak Anselmo földi maradványa, és azt hiszem, hogy ez a kérés támogatható, és, és teljesen méltányos. Egy harmadik megjegyzésem van, ez nem egy belpolitikai spanyol kérdés, a mostani kormánynak semmi köze nincs ez az ügyhöz. Nem a szocialisták, néppártiak ellen kérdéséről van szó, egyszerűen csak a történelmi igazságszolgáltatásnak a kérdése. Az etának az áldozatai is ilyen igazságra áhítoznak, és ők ezért dolgoznak. A mi feladatunk az az, hogy ezt ezeket a törekvéseket támogassuk, és próbáljunk válaszokat adni. Több ezer tanulmány szól ezeknek a kérdéseknek a pszichológiai, pszichiátriai és társadalmi hatásáról. Tudják, 70 év után még mindig úgy áll ez az áldozat, mint hogyha tegnap ölték volna meg november 3-án, november 4-én. És mi, spanyoloknak be kell ismernünk, hogy nem tettünk meg mindent. Annak ellenére, hogy sok-sok kormány próbált többet tenni, de nem elég ez. Garson ügyész erőfeszítése nyomán 14 ezer holttestet sikerült azonosítani szerte Spanyolországban. Az EU ENSZ szerint ott Spanyolországban a legtöbb az eltűntnek nyilvánított személyek száma, Polpotti Kambodzsa után a második ország, ahol a legtöbben eltűntek, és nem tudni, hogy mi lett velük. Nagyon sok szülő unoka akarja tudni, hogy mi történt az áldozatokkal. A bizottságnak az álláspontját nem mondanám negatívnak. Amikor először olvastam az anyagot, meglepődtem. A bizottsági konklúziók nagyon röviden, 10-12 sorban azt mondják, az Európai Emberi Jogi Bíróságát idézve azt mondják, hogy a bíróság Gyanoviek ügyben ez a Katini mészárlás ügyében történt ez a határozat, hogy ha a ta, egy tagállam nem közvetlenül felelős a személy halála miatt, akkor együttérzésről kell, hogy tegyen tanúbizonyságot. Ez most ott szerepel, hogy és az is szerepel, hogy segíteniük kell, segíteni kell nekik abban, hogy adatokhoz, információkhoz jusson. Itt még egy mondat van, hogyha a hatóságok hallgatnak a rokonok érdeklődése előtt, az embertelen bánásmódnak minősül. Hát ez hihetetlen. Mi tudjuk nagyon jól, és mindannyian tudjuk, hogy milyen az embertelen bánásmód, a kínzások ellen fellépünk, aláírtunk mindenféle egyezményt, és itt az Európai Bíróság azt mondja, hogy ez a kegyeletsértés embertelen ö, hozzáállás a hatosságok részéről. Nos, ebben az ügyben ez a szakbizottság történelmet írhat, ha támogatja ezeket a petíciókat, ezeket a kéréseket, amelyek igen egyértelműek és igen szerény kérésekről van szóval ők csak annyit szeretnének tudni, hogy hol vannak a ö, Anselmo Gomeznek a maradványai, földi maradványai, annak érdekében, hogy végre békében nyugodhasson. Köszönöm szépen, Meyer képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, Ansel meg Igyermine Gomez Angulo és lányához szeretném fordulni. Személyesen leszeretném róni tiszteletemet a, a nagyapa az apa előtt. Mert ő több ezer családot képvisel Spanyolországban, akik ugyanezzel a problémával szembesülnek, és akik várnak egy válaszra. Olyan emberek, akik a második köztársasághoz szűek voltak. Az egyetlen bűnük az az, hogy megvédték a törvényesen megválasztott köztársaságot és kormányt egy fasiszta pucs elől. A fasizmta kormánynak meg kellett szabadulniuk tőlük. Önök tudják -e ezt a történelem során? Az első szavaim tehát az első szavaimmal tisztelettel adozok, e, szocialista, republikánus áldozat előtt, akinek az volt az egyetlen bűne, hogy megvédte, megvédte a törvényes kormányt. második köztársaságunknak a védelme során esett el, és ahogy Jányez kolléga mondta, nagyon sok ezer család van Spanyolországban, akik nem tudják, hogy hol vannak a ö, rokonaik földi maradványai. Mert nagyon sok esetben bírósági ítélet nélkül ölték meg őket, csak azért, mert republikánusok voltak, tehát Anselmo Guillermo Gómez előtt fejet hajtok. Úgy vélem, hogy ez a petíció rendkívül fontos, nem csak az apa és a nagyapa miatt, hanem azért, mert ez képvisel egy problémát, amelyik Spanyolországban meg kell oldanunk. Elégedetlenül eh, foglalkoztunk ezzel Spanyolországban nem sikerült ezt a problémát megoldani Spanyolországban, a történelmi elégtétel azok számára, akiket megöltek törvénytelenül, vagy bebörtönöztek törvénytelenül, ez még nem történt meg Spanyolországban, és az, amit önök kérnek, az egy dolog, amit meg kell tennünk, mégpedig az, hogy az államintézmények, önkormányzatok álljanak rendelkezésre, és szolgáltassanak információt, információkat azok számára, akik ezeket követelik. Nem szabad pihennünk egészen addig, amíg önök nem kapják meg ezeket az információkat. Úgy vélem, hogy ez elengedhetetlen. Ami az Európai Bizottság jelentés válaszát illeti, nézzék, ez egy olyan kérdés, amely túlmutat mindenféle szabályozáson én amellett lennék, hogy a szakbizottságunk elnöke levelet intézzen a két bírósághoz, amelyek megakadályozták az információhoz való hozzáférést. Mátszani asszony mutassa meg, hogy követjük ezeket az eseményeket, és hogy szolgáltassák ezek a bíróságok az információkat. Én amellett eh, lennék, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót egészen addig, amíg lehetőségünk van. Baráti módon, normális módon próbáljuk el elérni azt, amit, szeret, amit önök szeretnének, mert így kapnának igazságot. A bizottság válasza új ajtókat nyitott meg, hogy máshol is eh, fel tudunk lépni. A magunk részéről úgy vélem, hogy a petíció kéri, a petícióban szereplő kérése alapján ezt tartsuk még nyitva, és az Európai Bizottság és az Európai Parlament részéről tegyünk meg mindent, amit lehetséges, mert ez az, ezek az információk nem csak önök számára fontosak és elengedhetetlenek, hanem a spanyol társadalom számára és eh, fontos és elengedhetetlen, mert egy fasiszta pucsról beszélünk, és azokról, akik megvédték a köztársaságot, a törvényes kormányt. Ők egyszerűen csak a dolgukat tették, és emiatt nem szabad őket cserben hagyni. Romegva képviselő. Igen, köszönöm szépen. Csatlakozom a, a, grat, a köszönethez, amit Jányez kollega fejtett ki a bizottság a szakbizottságunkhoz, amelyik foglalkozik ezzel a kérdéssel. Köszönetet szeretnék mondani az áldozat lányának és unokájának, hogy itt vannak, és hogy felvetették ezt a kérdést. Tartsuk nyitva ezt a petíciót egészen addig, amíg nem tudunk kielégítő választ adni a kéréseknek, a petícióknak. Két dolgon lepődtem meg. Amikor elolvastam a bizottság levelét, a személyes védelemmel érvel azért, hogy ne adjon információkat. Ez nagyon nehézen emészthető józan észre, és úgy vélem, hogy a családok, amikor meghallják ezt, nagyon felháborítónak tarthatják a bizottságnak a, válaszát, ugyanis az közvetlenül az érintett nem tudja ezeket az információkat kérni. Tehát ezt a bizottságnak is be kell látnia. Emiatt úgy gondolom, meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy nyitva maradjon ez a téma. Támogatom Meyer kollega kérését, hogy legyen ez a két levél az elnök asszony részéről az illetékes bíróságokhoz, amelyikben kéri ezeknek az információknak a kiadását. Nagyon fontos, hogy lássuk be, hogy egyszerűen csak információhoz szeretnének jutni ezek a személyek. És aggasztó, hogy Spanyolország, ahol immár jó sok éve demokrácia van, mégiscsak eddig jutott el ez az ügy, mert a saját országunkban ők nem tudták elérni azt, amit szerettek volna. Az Európai Unió ebben az esetben egy nagyon erős, nagyon világos üzenetet küldhet, hogyha levélben jelzi, hogy legalább hallgassák meg a spanyol hatóságok ezt az ügyet, és tegyenek meg mindent, ami lehetőségükben áll. Még egy dologra szeretek rámutatni, a bizottság a bizottság arra szólítja föl a kérelmezőket, hogy forduljanak a nemzeti bíróságokhoz. Márpedig ők tudják nagyon jól, hogy ott nem történt semmi, és ez aggasztó, ez szomorú, nagyon, és ebben az esetben Spanyolországban ez nem tud megtörténni, tehát visszairányítani ezt az ügyet Spanyolországhoz, ez szörnyű. Hogy eddig jutott az ügy, az engem nagyon elszomorít, mert ez azt jelenti, hogy a nemzeti hatóságok nem tudják ezt az ügyet kezelni, nem tudják megoldani. Köszönöm szépen, Oken. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék csatlakozni én is ahhoz, amit a kollégák már elmondtak, de mindenek előtt természetesen köszönöm a családnak, hogy eljöttek, és köszönöm a kollégáknak is, amit elmondtak. Nagyon-nagyon meglepett, megdöbbentett a bizottság érvelése majdnem, hogy azt mondanám, hogy szégyenletes. Egy ennyire feje tetejére állított érveléssel előállni. Ugye van egy törvény, aminek a feladat az, hogy védjen embereket, és most ezt arra használják fel, hogy a hatóságokat védjék az emberektől. A ö, rendelkezések, az embereket kellene, hogy védjék a hatóságoktól, és nem fordítva. És még azt is, hogy mondjam el, hogy ritkán, ezt inkább nem is eh, mondom végig, tehát eh, talán ritkán találkoztam olyan riasztó érveléssel, amit itt olvashatunk a személyes adatok védelmével kapcsolatban. Hát ezt az embert megölték, kivégezték, és utána eltüntették. Nagyon fontos, hogy kitartsunk itt a bizottságban, a szakbizottságunkban amellett, hogy nekünk jogunk van arra, hogy minden körülmények között foglalkozunk olyan ügyekkel, amit idehoznak elénk. Mi itt politikusok vagyunk, és nem nézhetjük tétlenül, ami most itt a szemünk előtt történik, mikor van egy saját bíróságunk, amely léphetne hogyha van egy petíció, amit elfogadhatónak nyilvánítottunk, akkor ezt meg kell vizsgálnunk. Nagyon jó, hogy ide került elénk ez a petíció. Még néhány mondatot mondanék Spanyolországgal és a spanyol kormányjal kapcsolatban, hogyha bárki is odafigyelne arra a spanyol kormányban, hogy én mit mondok a megbékélés. Megbékélésre még mindig szükség van Spanyolországban, hiszen még nem e, történt meg a megbékélés hosszú évek drámája után, de az igazság is e, hozzátartozik a megbékélés. Ezt tudjuk, hogy vannak a világnak olyan részei, ahol nagy konfliktusok e, után megbékélést akartak, de a megbékélések kapcsán az igazságosság, a béke és az igazság hármas elveinek kell megfelelni. És hogyha Eh, az igazságot nem lehet kideríteni, akkor nagyon nehéz eh, tartós megbékélést elérni. Nagyon csodálkozom, hogy még mindig eh, hosszú évek demokráciája után Spanyolországban még mindig megpróbálják elfolytani az igazságot. Egyértelmű, hogy még mindig nagyon mély megosztottság van a spanyol társadalomban. Én gondolom, hogy nekünk, az EU képviselőinek kötelessége gondoskodni arról, hogy a spanyol emberek is megélhessék azt, hogy az, hogy most az EU részeivé váltak, az azt is jelenti, hogy az igazságot érvényesíteni lehet, hiszen ez az emberi jogok része, még akkor is, hogyha nem találunk egy konkrét paragrafust, ami szerint a spanyol hatóságoknak ezeket az adatokat nyilvánosságra kell hozni. Ez nagy feladatunk része, hogy tegyünk valamit. És felszólítom a bizottságot arra, hogy végezze rendesen a dolgát de most mindegy, hogy milyen rosszul dolgozik a bizottság, ez nem szabad, hogy minket megakadályozzon abban, hogy mi tovább dolgozzunk, nyitva tartsuk ezt az ügyet, forduljunk Spanyolországhoz, és kérjük ennek az ügynek a tisztázását az emberjogi bíróság nagyon világos megfogalmazására is hivatkozhatunk, hiszen van erre vonatkozó esetjog írjuk egy levelet, és nézzük, hívjuk fel a Spanyolországot, a spanyol kormányt arra, hogy vizsgálják meg, hogy milyen vélemény nyilvánította az, Európa, az Európai Emberi Jogi Bíróság hasonló ügyekben, és azután Spanyolországnak kell helyrehozni a dolgokat. Hiszen hogy a Strasburgi Bíróság is kijelentette, embertelenül bántak az emberekkel, és nem szabad embertelen bánásmódot mindenféle jogászkodással védeni. Köszönöm szépen, Turgáis. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság képviselője azt mondta, hogy ez egy érzékeny téma, és ez így igaz. Ezek nagyon-nagyon emocionális és nagyon érzékeny témák. Engedjék meg, hogy kicsit Nézzük meg, hogy hol tartunk itt a szakbizottságnál. Azok, akik ide járunk, mint Miguel Ángel Martínez kollégám, mi tudjuk, ismerjük ezt a témát, és tudjuk, hogy amikor felmerülnek ilyen kérdések vannak, Auken asszony azt mondja, hogy legyünk kevésbé spanyolok, és inkább európaiak, de nagyon nehéz Spanyolország. Margaret, jól, jó hiszeműen mondom, figyelj rám, jó hiszeműen mondom, nagyon sok korábbi téma van, és ez nem ellened mondtam, Margaret. Te mindig azt mondod, hogy a spanyolok mindan, mindig beszélünk, mindig beszélünk, és mindig itt szólunk. Beszéljünk Európára. Ezt tőled hallottunk nagyon sokszor már. Nem tudom, lehet, hogy rossz volt a fordítás, vagy nem értetted pontosan, hogy mit akartam mondani. Nem akartalak támadni, sőt, pont az ellenkezőleg. Valóban Európára kell gondolnunk. Támogatom azt, amit mondasz. És most nem kellene dobálni a tollat, hanem remélem, hogy meg fogod érteni, hogyha elmondom. Ugyanis egy új ajtó nyílik meg a petíciós szakbizottságban, és ebben egyetértek Luisszal, nem arról van szó, hogy jobb oldal, vagy bal oldal, vagy szocialisták, vagy néppárt. Sajnálatos módon Európában a 20. században olyan sok szörnyű háború esemény történt, hogy most megnyitunk nyitunk egy ajtót, ahhoz, hogy mások is jöjjenek és keressék a hozzátartozóikat az első világháborúról, a kommunista országokból, vagy a balkáni háborúról, vagy a török áldozatairól, a török ciprusi háborúról is jöjjenek ide mások, és megnyitottuk ezt az ajtót itt a petíciós szakbizottságban. Erről az ügyről a következőt mondanám itt van egy határozat az igazságügyi minisztérium részéről a kérelmező mm, kérés alapján a Rodriguez Zapatero, az előző kormány tehát ideje alatt meg próbálták eh, eh, felelni ezeket a dokumentumokat, hogy megállapítsák a politikai felelősséget az apjuk halálánál, és ott az igazságügy minisztériumban válaszoltak ezekre. Elindítottak ezeket a dokumentumokat, kordobai bírósághoz, poszádai bírósághoz, és a Kordoba megyei történelmi levéltárhoz fordultak, és ott nem találtak semmit. Az igazságügy minisztérium válaszlevele alapján azok a, a, a kormány állította ezt tehát. Az igazságügy minisztérium azt mondta továbbá, hogy nem találták meg a dokumentumokat, és ők nem tudják, hogy mi lett a sorsuk, eltűntek, odaégtek, elvesztek, egyszerűen nem találják, és nem tudják, hogy hol voltak. Annak ellenére, hogy az igazságminisztérium bekérte őket, és ezt hangsúlyozom. Az két kormánynak az igazságügyminisztérium egyöntetűen ugyanezt állítja tehát. A petícióban, a petíció kapcsolatban ön tudja jól, hogy a Lassa Lud nevű temetőben szeretnének önök egy exhumálást kérni, hogy azonosítsák a holttesteket. Ez Kordobában van, Andulóziában. A levéltár a levéltárak, illetve a temetők is az andalúziai tartomány kormánya igazgatása alá esnek. És mivel, hogy ők az ő politikai pártjuk irányít Andalúziában, biztos vagyok abban, hogy ők ketten tudnak majd eljárni az önök ügyében ott a tartományi kormánynál, hogy többet tudhassunk, mint azt, amihez jutott, amire jutott a bizottság. Remélem, hogy nem csalódnak majd bennünk, nem csalódnak a bizottságban, nem csalódnak az Európai Unióban. A bizottság elmondta, hogy ők nem kompetensek. A mi szakbizottságunk nem kompetens, de leveleket fogunk küldeni. Ha jól értettem, a... elhangzott az a kérés, hogy az elnök asszony hogy az elnök asszony küldjön levelet. Spanyolországban a bíróság, a bíróságok, a bírok függetlennek nem szabad nekik, nem lehet nekik megmondani, hogy mit csináljanak, mit ne csináljanak, mert minden országban független az igazságszolgáltatás. Ugyanakkor ezeket a leveleket el lehet küldeni azokhoz a politikai eh, szervekhez, amelyek érintettek ezekben az ügyekben. A bizottság szakbizottságunknak ellen kellene küldeni leveleket azokhoz a levéltárakhoz is, amelyek érintettek az ügyben a Tandalúziában. Köszönöm szépen, Gasses! Gracias, Presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony egyértelműen egy nagyon fontos esemény előtt vagyunk, és a petíciós szakbizottság nál ez egy, igen, ez egy mérföldkő lehet. Anselmo Guillermo Gomez Bermúdez, aki bizonyára hal minket ebben a pillanatban, bizonyára megköszöni a családjának, hogy elhozta ezt az ügyet az Európai Parlamenthez. És mi is köszönetet mondunk a családjának, hogy megtett ezt a gesztust, hogy eljárt ezt a szörnyű, ebben a szörnyű esetben, hogy idehozta elénk, hogy elgondolkodjunk, hogy megvitassunk ezt az esetet, amelyik személyes, egyedi, amelyik önmagában foglalja a, ennek az egyedi esetnek a különlegességet, de ugyanakkor ez az eset túlmutat az egyedi eseményen, és egy kollektív tragédiának a szimbóluma. Egy kollektív esemény mindenki, aki eddig hozzászólt, plusz Gyányesz, Woody Meyer, Romeva, Auken és Torgáiz mindannyian elismerjük, hogy egy olyan pillanat előtt állunk, amely jól fejeztük ki magunkat, hogy egy ajtó megnyílt mert itt ez a legnemesebb feladat, mell, feladat, amely mellett kardoskodhat egy európai képviselő. Ugyanis arról van szó, hogy amellett kell harcolnunk, hogy tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Egy ajtót nyitottunk, hogy hallgassuk meg annak a több ezer ember, több ezer állampolgárnak a hangját, amely áldozatul estek, amely, akiknek a halálát eltusolták, akinek a holttestét eltüntették, és most ők mindannyian itt vannak jelen a petíciós szakbizottság mai ülésen. Ezért jelentőség teljes ez az eset. Ezt a transzcendenciát nem szabad elrejteni, és nem szabad gyenge érvelések alá bújtatni. Már nyilvánvalóvá vált, hogy mennyire gyenge ez az, erve, ez az érvelés, amit hallottunk. A szakbizottságunknak feladata kérni, ösztönözni, követelni további jogi véleményeket és információkat. A bizalt azon túlmutatóan, amit a bizottság mondott nekünk. Olyan információkat, amelyek meggyőznek minket arról, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy megvédjék a lakosságnak azon jogát, hogy információkhoz jusson. És amelyik óriási nagy elégtétel lenne a mi szakbizottságunknak. Én ezt a további kérelmet nyújtanám be. Úgy vélem, hogy a szakbizottság, ahogy kollégáim mondták korábban, kinyitott egy ajtót, és nyitva hagyja ezt az ajtót hogy a szakbizottságunk felvállalja a felelősséget e történelmi pillanat előtt. Nyissa ki azt az ajtót, hagyja nyitva azt az ajtót. Kérje az információkat, mindazokat a dokumentumokat, amelyek fényt vethetnek erre az eseményre. Senki, aki itt van, Anselmo Guillermo Gomez Bermúdez családja, és az a több ezer spanyol, akik ugyanilyen ilyen helyzetben vannak. Nos, hogy ők hozzáférjenek az információkhoz, hogy őket megvédje az Európai Unió abban, hogy gyakorolhassák az emberi jogaikat. Ezért csatlakozom az előbb a korábban elhangzott kérésekhez. Köszönöm szépen, Martínez Martínez következik. Elnök asszony, minden elhangzott már. Én csatlakozom az előttem szólókhoz. Nagyon boldog vagyok, hogy Auken asszony és szót kért, mert fontos, hogy ez ne spanyol ügyként legyen számon tartva. Ez egy nagyon fontos téma, egy olyan téma, ahol más európaiak is eh, szót kaphatnak. Azt szeretném, hogy tudja a család, hogy az Európai Parlament alelnöke is feladatot vállal ebben az egyben, és igenis felelősséget vállal ebben a folyamatban. Nagyon fontos, hogy kiemeljük a családnak a kitartását és bátorságát. Anselmo Gómez előtt fejet hajtunk, ugyanakkor a család előtt is hajtsunk fejet. A család szenvedett, egész életen keresztül szenvedett a lánya, és most az unokája is vele együtt harcol. Ennek ellenére harcoltak, tovább harcoltak, folytatták a csatájukat, mert bíztak a demokratikus intézményekben. És nagyon sokszor, pedig nagyon sokszor, akár akár elveszíthették volna ezt a bizalmat a demokratikus intézmények működésében, mert annyiszor szembesültek nehézségekkel, és emiatt sem szabad lemondani róluk, nem szabad csalódást okozni nekik, mert ők azok a személyek, akik bíznak a demokratikus Európában, azokban az értékekben, amelyekkel, amelyekre épül az Európai Unió. És a akkor Spanyolország nem rendelkezett ezekkel a demokratikus értékekkel, és ezért csak jóval később tudott csatlakozni az Európai Unióhoz. Akkoriban Spanyolországban más idők jártak. Most nem szabad tehát őket cserben hagyni, őket, akik kitartóan, bátran folytatták a kérelmüket, és továbbítottak a kérelmüket minden akadály ellenére. Én azt szeretném, hogy az ők reménnyel térjenek haza. Nem csak, hogy meghallgatták őket, hanem, hogy új ajtók nyílnak meg ebben az ügyben. Annak érdekében, hogy ez az ügy ne kerüljön a szőnyeg alá, és ne felejtsük el Anselmot, Anselmo ügyét. Ez az ügy egy konkrét ügy, ez egy európai ügy, nem csak az én országomat érinti, hanem más országokat is. Az én országokban is sokan szenvedünk, és más országokban is, mert eltávolodunk bizonyos értékektől, mint demokrácia és szolidaritás, tehát úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy ebben a pillanatban, egy ilyen jellegű ügyben választ adjunk mindazoknak, akik kétségbe vonják az alapvető értékeinket. Ez a konkrét eset, ahogy Luis Jánez kiválóan mondta, ezek olyan, egy olyan kérés tartalma, olyan kéréseket tartalmaz a petíció, amelyek igen szerények, mert hogyha ennél többet kérnének, mert, mert, mert lehetne akár többet is követelni. Ezt el lehetne mondani, hogy sok idő múlt el azóta, de látjuk, hogy nem, ez a téma él, ez a probléma él. A lánya és az unokája, és az unokájának a gyerekei, amíg élnek, addig ez az ügy nem lehet ezt az ügyet nem lehet a szönyeg alá söpörni. Nem szabad ezt a fejezetet lezárni, mert még nincs meg a vége. Nem találtunk rá megoldást. Ez a konkrét eset, amely előttünk van, alapvető és elemi kéréseket tartalmaz, mindenképpen nyitva kell tartani ezt az ügyet, folytatni kell, követni kell figyelemmel ezt az ügyet, és megértem, amit a bizottság mondott, és biztos vagyok abban, hogy egyszerűen nem csak tovább passzolták a labdát a bizottságnál, egyszerűen csak arról van szó, hogy nincs megfelelő közösségi szabályozás, amelyik alapján azt lehetne mondani, hogy itt szabálysértés történt, vagy sem. Ugyanakkor azt el lehet mondani, hogy az értékek csorbultak, az emberi jogok csorbultak, és az egyezményekben ezek, az, az egyezmények értékei csorbultak, az abban szereplő eszmék csorbultak. Emiatt a bizottság nem csak, hogy nem szabad, hogy tovább passzolja a labdát, hanem folytatnia kell velünk együtt a munkát, a parlament erre kéri a bizottságot, a szakbizottságunk erre kéri az Európai Bizottságot, annak érdekében, hogy mindent tegyünk meg ebben az ügyben, hogy tovább éljen ennek a példamutató családnak a reménye. Két dolgot szeretnék még tovább mondani, ezek nem hangzottak el. Ez terrorizmus áldozatának az esete. Ez a két hölgy, aki itt van, ők olyan személyek, akik terrorizmusnak az áldozatai. És ugyanúgy terrorizmus áldozatai, mint más terrorizmusoknak Spanyolországban, terroristáknak az áldozatai Spanyolországban. Úgy gondolom tehát, hogy ugyanazt a módot kell, hogy élvezzék. Én úgy vélem, hogy a két, hogy ez, ez egy ilyen eset. Végezetül legyünk önkritikusak is. Régóta vagyunk a politikában, nagyon sokan itt Spanyolországból. Spanyolországban nagyon sok olyan dolog van, amit meg kell oldani, amit le kell zárni. Én egy városban lakom, és amikor kilépek az utcára, ott sétálok Frankóról elnevezett sétányon. Nem Francisco Franco nevén, hanem a Generalissimus mint hogyha azt mondanánk, hogy a Führer, a Duce vagy a kondukátor sétánya. Ez az én városomnak a legfőbb utcája, Bobadilla del Monte Madrid mellett. És ott van, még mindig ezt a nevet viseli. Úgy vélem, hogy megalázó lehet az ilyen személyeknek mondjuk egy ilyen utcán, egy ilyen nevű utcán sétálni. Mindenkinek megvannak a szenvedései a családjában és a saját e, története. de ez, ez borzasztó. Spanyolországban még mindig nagyon sok fontos dolog van, amit le kell zárni. Mert biztos vagyok abban, hogy Németországban elképzelhetetlen lenne, hogy legyen egy Führer út vagy egy Stálin út, de Spanyolországban ez mégiscsak ott van. És ez nagyon sok városban így van Spanyolországban. Tudomásul kell ezt venni. Ez európai probléma tehát, és meg kell vitatni ezt a kérdést, rá kell mutatni, hogy még van ilyen, és azok a személyek, akik ezek felett felelősek, azok vegyék észre, hogy van még tennivaló. A szakbizottság titkárságának gratulálok, és megköszönöm, hogy foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, mert a mi felelősségünk is. Köszönöm szépen mindannyiuknak, köszönöm szépen a Anselmo lányának és unokájának, és nézzék meg, itt a papírok itt vannak előttünk. Szörnyű történet ez. Ez az úriember egy önkormányzati hivatalos papírban, amelyben az is szerepel, hogy alkotmányos önkormányzat. Szóval ez egy hivatalos papírban azt mondják, hogy ez a személy haladó szellemiségű ember volt. Ez volt a bűni, bűne. Vezető és szabadköműves volt. Mi? Miről van szó itt? Nos, szörnyű ilyen dolgok vannak. Ez a személy, akit 1936-ban gyilkoltak meg, erről a szeméről 1943-ban kiadtak egy dokumentum, amelyik alapján lezártnak tekintik az ügyet. Tehát 1943-ban lezártnak tekintik az ügyet, és visszaadják azokat a tulajdonokat, amelyeket korábban elkobozták. Nos, ez az eset nagyon sokat elmond. Ez egy holokauszt volt, egy igazi holokauszt volt. A polgárháború után is történtek ilyenek. Nem csak a polgárháború alatt, hanem azután, miután győzedelmeskedett a fasiszta pucs, Nos, ott nem voltak ilyen kérdések. Egyszerűen egy tudományosan előkészített holokausztról volt szó, egyszerűen kiirtottak mindaz, ami megkérdőjelezte a kormánynak a totalitárius elképzelése, és az egyházzal szembe ment. Nos, ezt tanulmányozni kell, ezt a, ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, ezzel szembesülni kell, nem mertünk eddig, de még előttünk van. Köszönöm szépen, hogy ilyen türelmesen meghallgattak. Nem gondoltam, hogy valaha is véget vetek ennek a hozzászólásnak, de mm, megcsuklott a hangom. Oké, asszony, 30 másodpercet kérek. Nagyon rövid leszek, csak elnézést szeretnék kérni Carlos-tól. Valóban eh, Dán újságokban olvastam erről az ügyről olvastam Carson bíróról a Dán újságokban, és már megelőzően felhergeltem magam ez ügyben, hát az ülésünk előtt, és miután most meghallgattam itt a bizottság nagyon abszurd érveit, hát az előítéletem úrá lett rajtam, de nagyon örülök, hogy most azt hallhattam, hogy ön is támogatni fogja azt, hogy az igazság kiderüljön, a világra kerüljön. Garsonra visszatérve, jó lenne, hogyha eljönne ide a bíró, hiszen valamennyien sokkal többet szeretnénk hallani erről az ügyről. Tehát nagyon jó lenne, hogyha lenne ennek utóélete, és még egyszer elnézést, elnézést kérek. Köszönöm szépen. Egy perces válaszra kapnak időt. Köszönöm szépen. Néhány pontosítást szeretnék a bizottság képviselőjének mondanám, hogy én nem vagyok szakértő Európa ügyekben, bízom az ön az ön határozatában és válaszában. Én egyszerűen csak a, a az Európai Emberi Jogi Kártának a 8-as cikket 2-es pontját olvastam el, és ott az szerepel, hogy az érintett, illetve más okán jogosult személy is kaphat információkat, A, amelyek érintik őt, amelyek érintik, tehát nem csak az illetővel történtek meg, hanem érintik az adott személyt. Ez szerepel benne. Három sor van. A hűség fogalma, az adatok, az öt érintő adatok. Én úgy vélem, hogy egyszerűen emiatt érinti a mi kérdésünket. Nem vagyok én szakértő, egyszerűen csak megpróbálom elolvasni az, ami a szövegben szerepel, és értelmezem. A képviselő úrak, örülök, nem tudtam, hogy ennyire fontos petícióval állunk itt elő, hogy törökök, horvátok és más népek előtt megnyitom az ajtót, és, és meg vagyok lepődve, és, és, és boldog vagyok, hogy hogyha e, ezzel az ügyel másoknak tudok segíteni, és mások előtt tudok járni ami az igazságügy minisztériumhoz az történő kérésünket illeti, igen, mi nagyon sok levéltárhoz fordultunk. Van egy történelmi levéltár a ö, polgárháború áldozatairól, ebben az egyik levélben egy tisztviselő azt mondta, hogy beszéltek a kordobai börtön, és Kordoba környékén semmilyen jegyzés, adat nem volt arról, hogy ott voltak. Ők tehát kérdeztek, utána néztek, de abban a levélben egyik pillanatban sem szóltak arról, hogy a poszádai vagy a kordobai bírósággal tett, vették volna föl a kapcsolatot. Ahogy ön jól mondta, nagyon nehéz egy bírósághoz fordulni, és azt mondani, hogy kérem, bíró úr, segítsen ennek a hölgynek, aki 76 éve próbál az, igazsághoz, az igazságot kideríteni. Nos, ők az, az igazságügyminisztérium a, az önkormányzathoz fordult, akik nem kompetensek, de a bírósághoz nem fordultak. Egyszerűen a egyik levélben sem szerepel, hogy bárki is megkérdezte volna a bíróságokat. Tetszik az az ötlet, hogy küldjenek el egy levelet az önkormányzathoz, de hozzá kell tennem, hogy az önkormányzatnál egy kulturális levéltár van, és nincsenek adataik. Lehet, hogy tényleg tönkre mentek ezek az levéltárak, vagy a leveleket megették a patkányok, de nézzenek utána legalább. Nem kerül ez pénzbe, ez csak egy, egy, egy kis időbe kerül, hogyha nincs senki, én magam állok neki megkeresni a levéltárban, poszadászban, de ott valaki nyissa ki nekem az ajtót, a levéltárnak az ajtaját. Nagyon sokan válaszoltak, de az az egy még föl, se vette a, föl sem vette a telefont. Természetesen, hogyha önök segítenek nekem, akkor, akkor az sokat fog segíteni. Elnök, köszönöm szépen, Iturgály úr, 30 másodpercet kap. Nagyon röviden, igen, elnök asszony Nos, én az alapján beszéltem, amit írt nekem a igazságügyminisztérium, és ők azt mondják, hogy a bírósággal vette fel a kapcsolatot Kordobánál és Poszádánál. Én segítek, állok az önrendelkezésre, hogyha el, megtudja, hogy ki az a személy, akkor én eljárok nála. Lehet, hogy rossz információt kaptak. Én, én boldogan segítek kinyitni az ajtókat, segítek, hogy jobban működjön. Igen, és itt a horvátok, igen, de nem a törökök, hanem a ciprus áldozatok, amikor lerohanták őket a törökök. Ott is ilyen esetek vannak, Tö anyák, a ciprusi anyák, akik keresik a gyermekeik, de németek is jöhetnek, spanyolok mindkét oldalról, minden országban vannak eltűnt áldozatok, akiknél nem tudják. Több millió európai van, akik valakinek a lánya, az unokája, aki eltűnt, és én azt szeretném, hogy ők kapjak válaszokat a kérdéseikre. Köszönöm szépen, köszönöm a hölgyeknek, hogy megjelentek előttünk, és nagyon élénk vitát váltottak ki a, kéri, ki a petíciójukkal. Azt hiszem, hogy az álláspont egyértelmű és egyöntetű. A konklúziók, a következtetések világos és egyhangúak, mégpedig nyitva hagyjuk ezt a petíciót, mindent megteszünk, és levélben fordulunk a spanyol hatóságokhoz, a spanyol igazságügyminisztériumhoz nevezetesen, és rámutatunk ebben a levélben, hogy mik a kötelezettségei egy demokratikus hatóságnak, egy kiegészítő jegyzéket küldünk a bizottsághoz, a végrehajtó bizottsághoz, amelyben arra mutatunk rá, hogy az érvelések alapján további erőfeszítésekre lenne szükség annak érdekében, hogy tisztán lássuk, hogy alkalmazható-e a szubszidiaritás elve, amelyik nagyon fontos az európai intézmények működésében, és amelyik alapján az állampolgárhoz legközelebb lévő intézmény az, amelyik foglalkozik esetekkel, egyes esetekkel, ugyanakkor, amikor ez az elv nem teljesül, akkor el lehet jutni, lehet fordulni akár az Európa intézményekhez, az állampolgár jogainak a védelme érdekében. Nos, úgy gondoljuk, hogy ellentétben azzal, amit a bizottság mondott, hogy igenis van kompetenciája az Európa intézményeknek abban, hogy meggátolják ennek a jognak a további sértését, so, csorbulását. Aztán lehet eh, aztán ezzel kapcsolatosan, hogy nem lehet harmadik személy, eh, hogy harmadik személy nem kérhet információkat, nos, ez egy kicsit szűkös értelmezés ennek a pontnak, elhangzott az, hogy a bizottság részéről további információkat és tájékoztatást kérünk ezügyben. Köszönöm szépen mindenkinek és a hölgyeknek az, hogy megjelentek előttünk, és itt egy további kérés. Elnök asszony, egyetértek az által elmondottakkal, de Uturgáiz úr eh, szólásával összhangban eh, az andalúziai tartomány kormányához, is el kellene juttatni ezeket a leveleket és ezeket a kéréseket. Én úgy vélem, hogy mindenképpen ez ügyben el kell járni. Köszönöm szépen, igen amikor a nemzet és helyi hatóságokat említettem, erre gondoltam, de köszönöm, hogy pontosított, hozzájuk fogunk fordulni a szabítás szakbizottság nevében. Köszönöm szépen, Meyer kollégának adom át az elnökséget. Voy a, voy a despedirme de. Voy a, voy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 a continuar si me lo permiten. si me lo permiten hacemos los corrillos fuera eh, y, y seguimos con, por respeto al próximo peticionario. Kérem, hogy eh, kint folytassák a megbeszéléseiket, amennyiben kérhetem. Térjünk rá a következő petícióra, a 0791-es. Eh, nem, nem, elnézést, elnézést, eh, a 15-ös pontot átugorjuk. Most mondják, a 16-os következik, ez a 1032 2010-es petíció. Merkelina Aul az európai iskolák diákjai által elszenvedett hátrányos megkülönböztetésekről van szó. Igen, nagyon köszönöm, köszönöm, Itörgeis úr. Mindenek előtt hat szóljak támogatásomról az a családra szemben, aki most éppen beszélt. Nekem más jellegű problémám van. Ez annyira nem ö, érzelmi kérdéseket érintő téma, de szintén fontos. Az európai iskolák diákjai által elszenvedett hátrányos megkülönböztetésről van szó. Tehát ezekről a diákokról, akik európai iskolában végeztek, és talán Spanyolországban kívánnak felsőoktatásban tanulni. Nehézségeik, problémáik vannak olyankor, amikor spanyol egyetemen pályáznak. A bizottság hozzászól ehhez a témához, ezt megkapták ezt a dokumentumot. Vannak azonban bizonyítékok arra, hogy a spanyol diákok azok, akik a legritkábban mennek felsőoktatásba saját hazájukban. Ezt az ötös mellékletben találják egy tanulmányban, amit az Európai Parlament adott ki. Itt az európai iskolák végzőseinek felsőoktatásban való megjelenésükről van szó, és megállapítása kerül, hogy Spanyolországban a kevesebb ezeknek az aránya. Az európai iskolákban végzettek 71%-a tanul aztán saját hazájában, spanyol diákok esetében ez 51 százalék, ez összefügg azokkal a nehézségekkel, amelyekkel a spanyol diákok kerülnek szembe, hogyha spanyol egyetemen akarnak tanulni a petíciós bizottság tagjait felhívtuk a figyelmét egy munkacsoportra, amely a probléma megoldásán dolgozik. Az európai iskolák spanyol osztályainak val kapcsolatban merülnek fel ezek a problémák. Miről is van szó? Ezt ismertetem a petíciómban, a spanyol törvényekre hivatkozhatunk. Itt a spanyol végzősök jegyeit ők automatikusan lerontják, vagy másképp értelmezik. Tehát ez vonatkozik minden olyan spanyol diákra, aki külföldön tanult. 5 és 10 között kell, hogy valaki osztályzatot kapjon ahhoz, hogy átmenjen az adott vizsgán. Az európai iskolákban sokkal többet követelnek, ott 6 pont kell legalább a 10-ből. A spanyol törvény kimondja, hogy az a 6, amit az, iskola, az európai iskolák követelnek, az egyenlő a spanyol 5-össel. Tehát annak ellenére, hogy magasabbak a követelmények az európai iskolákon, Ennek ellenére hátrányos helyzetbe kerülnek a spanyol jelentkezők, akik európai iskolában végeztek. Itt eh, európai iskolák diákjaira hivatkozok, eh, különösen a spanyol osztályban végzettekre, például a gyermekeimre. Ez nem csak az ő problémájuk azonban, hanem ez eh, az európai iskolák más végzéseire is vonatkozik esetlegesen lehetnek francia diákok, akik Spanyolországban akarnak tanulni, rájuk is vonatkozik ez, vagy angol diákokra, akik szintén Spanyolországban akarnak tanulni. Ezek a spanyol rendelkezések a személyek szabad áramlását és a munkavállalók szabad áramlását gátolják. De pedig ez az EUMS-ben leírásra kerül. Ezen túlmenően ezek a spanyol törvények más európai jogszabályok, szerződések ellen is vételnek, az alapjogi karta ellen, illetve az európai iskolák statutumáról szóló anyag 5-ös cikke ellen. Hogy áll a bizottság ehhez a problémához? A petíció benyújtói benyújtottak egy kérelmet ezzel kapcsolatban az Európai Bizottsághoz. Az Európai Bizottság elmondta, hogy a tagállamok felelősek a képzési rendszerük kialakításáért. Ebben egyet is értünk. Aztán ebben az is szerepel, hogy a külföldi iskolák diákjait nem kell itt hátrányosan kezelni. Véleményem szerint a spanyol törvények igenis eh, hátrányos helyzetbe hozzák a külföldön végzetteket. A bizottság kimondja azt is, hogy eh, az átváltás, amit a spanyol hatóságok kialakítottak, azok rendben vannak, és azok eh, nem vétenek az uniós jog ellen, nem sértik az uniós jogot. Nos, ezzel én nem értek egyet. A spanyol törvény véleményem szerint azt igyekszik elérni, hogy minden végzős egyenlő elbánásban részesedjen, hogyha spanyol egyetemen akar tanulni. Az átlag jegy e tekintetben nagyon fontos, hiszen ez alapján döntünk arról, hogy valaki tanulhat az adott szakon, vagy nem, ahol valami minimális jegyre van szükség, és itt a Világos, hogy a spanyol szabályok az egyenlőséget akarják elősegíteni, de ennek pont ellentetjét érik el. Minden indoklás nélkül tulajdonképpen. Az Európai Bizottság kimondta, hogy a spanyol hatóságok nem vesznek kellő tudomást a más rendszerekben szerzett végzettségekért, végzettségekről. Ez akkor tudnék egyetérteni, hogyha a spanyol rendelkezések nem alkalmaznának ilyen átszámítást. Azonban, hogyha bizonyos jegyeket lerontunk, ahhoz ugye először egy tanulmányt kell elkészíteni, amely indokolja ezt, vagy esetleg nem indokolja. Ilyen dolog azonban nem készült Spanyolországban. Annyit mondhatok, hogy az Európai Bizottság reakciója helytelen és túlságosan leegyszerűsíti a dolgot. Miért fordultam az Európai Parlament Petíciós Bizottságához? Igyekeztem a spanyol hatóságokkal tényleg jó hiszeműen eljárni, velük közösen megoldást keresni a szülői képviselőkkel is felvettem a kapcsolatot. Kállász biztos írt a spanyol oktatási miniszternek, de semmire nem jutottunk. Az idő halad, a gyermekeim rövide az érettség előtt állnak, megoldás azonban még mindig nincs. Közelmúltban volt ugye a kormányváltás Spanyolországban, és a a legjobb megoldás természetesen egy megállapodás lenne. Én Európai Uniós tisztviselő vagyok. Éppen ezért tudom azt, hogy nagyon hasznos lehet a petíciós bizottság fellépése. hat éve van a bizottságnak egy osztálya, amely foglalkozik ilyen kérdésekkel, és az elmúlt tíz évről azt mondhatom, hogy a nemzeti szintű gyakorlatok és normák, amelyek tényleg sérthetetlenek voltak, azok a bizottság fellépése alapján mégiscsak valamilyen csodálatos módon módosultak. felhívnám az Európai Parlament egy tanulmányra a figyelmüket, ez 2011-es, ez angolul jelent meg, és ez az Európai Bíróság határozatainak közvetlen adottatásra tett hatásairól van szó. Itt sok oldalon utalnak arra, hogy milyen ítéletek, határozatok voltak az Európai Bizottság részéről nevezett témában. Az a véleményem, hogy vannak bizonyos főigazgatóság a bizottság berkeiben, amelyek lényegesen aktívabbak, mint mások a nemzeti törvények kezelésében. Nekem nincs annyi tapasztalatom a bizottsági adminisztrációban, nem tudom, hogy a képzési főigazgatóság hogyan áll itt a kérdésekhez. De tudom, hogy más témákban, más témákat teljesen máshogy kezeltek volna a bizottság verkeiben. Még egy sajtófejezésre nem fel a figyelmüket, egy sajtó közleményez, október 26-i a parlament részéről jelentez meg, és ebben az áll, hogy Parliament calls for removal of obstacle, obstacles to a single market. Tehát, hogy a belső piac akadályainak bontása, lerombolása mellett fordulást a parlament. Itt különböző témák vannak, jelentkezési díjak, autók átjelentése egyik országból másikba, bankszámla nyitása, hogy csak tényleg egy pár témát nevezek. Mit is akarok ezzel az egésszel mondani? Hát azt, hogy a gyermekeim nem fizethetnek azért, hogy én úgy döntöttem, hogy Brüsszelben dolgozom, és hogy a gyermekeimet pedig az európai iskolába iratom be. Szerintem ezért igazából büntetem őket ezzel, szinte ezért is fordulok a petíciós bizottsághoz. Arra kérném önöket, hogy vizsgálják meg ezt jogi szempontból, és örömmel kész vagyok arra, hogy további információkat bocsássak rendelkezésükre. Kérem, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a spanyol jogszabályok módosuljanak. Köszönöm szépen, köszönöm. Ön tudja nagyon jól, hogy most az Európai Bizottság fog válaszolni. Báter Péter úr válaszol a bizottság nevében. Thank you very much. Um, maybe I will try to... Lehet, hogy tisztázom először mi a jogi véleményünk, szakvéleményünk, és utána átadom a szót a kollégámnak, aki a spanyol hatóságokkal van kapcsolatban. A, gyakorlatilag a kérem pannasz, a petíció benyújtója már összefoglalta az esetet, mi egyetértünk vele. A spanyol hatóságok viszont szerintünk a hatáskörökön belül járnak el, amikor átszámítják a saját rendszerükbe az európai iskola módszerét. Itt mind a két iskolában egytől tízig kapnak osztályzatot, hogyha ABCF lenne az egyik esetben, akkor nem is tudnánk itt vitatkozni. Viszont a minimum elégséges az egy más a két iskolában. A spanyol hatóságok a hattal számolnak, az európai iskolában pedig öttől már megfelel valaki az ötöstől. Szerintünk ez, ez nem jogsértés. Nem látjuk, hogy ez hogy lehetne jogsértésnek minősíteni. Ami pedig a belső piacot illeti, hát egyszerűen be kell bizonyítani a kötelezettségszegési eljáráshoz, hogy valamilyen jogsértés történt, ez az oktatás esetén diszkrimináció lenne, ez egy jóval magasabb jogi norma fogalmazhatnánk így és Nem tudom, hogy ehhez még mit tudnék hozzátenni. Azt hiszem, hogy az álláspontunkat írásban, az önnek megküldött válaszban részletesen kifejtettük, és többször is volt már kommunikáció közöttünk és a petíció benyitója között. Köszönöm szépen, most pedig akkor a kollégája folytatja majd bemutatkozom. Mary Sellers Higgins a nevem, a HR főigazgatóságtól, hozzánk tartozik az Európai Iskola. Hogy mondjak néhány dolgot. Minden tagállamban folyamatosan kihívást jelent, eh, hogy hogyan eh, számítják be a BA, eh, vagy hogyan minősítik a különböző diplomákat, alapképzést, stb. Ez egy folyamatos kihívás. Együttműködünk a Nemzeti Oktatási Minisztériumok ellenőr, felügyelő, is felügyelőivel, akik legjobban tudják, hogy hogy működnek ott az iskolák, meg ezt tettük a spanyol iskolákkal is. Szerettük volna jobban megérteni a rendszer működését, és ahogy a kollégám is elmondta, az ő értékelésük a saját szakvéleményükre épül. Az Európai Iskolában jelenleg van, működik egy munkacsoport, hozzájuk tartozik az Európai ö, ö, alapképzést lezáró diploma, és ők próbálják kidolgozni azt, hogy lehet majd az át számítást megoldani, de ez egy folyamatos munka, állandóan oda kell figyelnünk, mert változnak a tantervek. A mi rendszerünk transzparensebb, a tagállamok itt könnyebben tudják értékelni a kritériumokat. Nagyon szépen köszönöm szeretnének még hozzászólni? Szeretne válaszolni a bizottságnak esetleg? Parancsoljon, öné a szó. Egy pontosítást szeretnék tenni. Egyszerűen csak minden héten láttam a gyermekeimnek a vizsgáit. Egy vizsga, ahol tíz kérdés van, hogyha öt, öt jó pontjuk van, akkor akkor megbuknak, hogyha hatos, akkor tovább jutnak. Nos, az Európai Unió, az európai iskolákban az, hogy a hatos már elégséges jegynek számít, az a tanárnak a ö, jó indulatáról múlik. De ez nem így van. Szerintem a diszkrimináció ebben az esetben teljesen világos a fiam kap egy, egy, egy vizsgánál kap egy hatost, az unokatestvér, aki Madridban tanul, ő ötöst kap, amikor eljutnak az egyetemre, akkor a hatos többet ér, mint, ugyanannyit ér, mint az ötös. Hat éve ezen dolgozom, ismerem már ennek a témának a jogi hátterét, de most nem fogok ebbe belemenni. Nem tudom, hogy milyen megkülönböztetést akarnak itt tenni akadályok és diszkriminációk. Ott egyszerűen csak egy különbséget látok, a fiaim ennek a különbségnek a, a kárát látják, és azt szeretném, hogy magyarázzák el nekem, hogy miért van ez a helyzet hogyha megmarad valamilyen kéte, akkor el, ö, odafordulhatunk a bírósághoz. Én egyszerűen csak a parlamenttől szeretném, hogy a jogi szolgálatuk nézze meg ezt a kérdést, és én elfogadom az ő véleményüket. El magam szempontjából egy egyértelmű diszkriminációt látok, és az Európai Bizottság érvelése nem győzött meg ami az Emberi Erőforrás Főigazgatóság mondott, nagyon szépen köszönöm, rendben van, de múlik az idő, további csoportok alakulnak, munkacsoportok, és további évek vannak előttünk, és minden egyes évben legalább 50 spanyol diák van, aki évente elszenvedi ezt a helyzetet. 17 éves gyerekekről van szó, fiatalokról van szó, akik nem választhatják a meg a pályájukat egyenlő módon, mint a többiek. És ez szerintem igazságtalan. Köszönöm szépen, megértem, értem a problémáját, úgy vélem én is, hogy diszkriminációról van szó, mint ahogy elmagyarázta ön tökéletesen, ha megengedi mivel hogy nyitva marad ez a petíció, magam már most emellett kardoskodok, hogy tartjuk nyitva ezt a petíciót, amikor egy képviselő ezt kéri, akkor nyitva tartjuk. Maga a bizottság is ezt mondta, mivel hogy ők is komoly kételyekkel néznek a kérdés elébe. Ha ön jónak látja, akkor írni fogunk egy levelet az európai iskolák igazgatóinak, elmagyarázzuk az ügyet, és kérjük a véleményüket. Ön említette, hogy mit kért, hogy a, a, a mi jogi szolgálatunk, vagy a szakbizottságnak a jogi szolgálata elemezze ezt a helyzetet? Nincsen probléma, a mi, hogy a mi ö, jogi szolgálatunk, rendben van, és ön a spanyol kormány álláspontját is szeretne ez ügyben, mert mi ezt kérhetjük. Az fölvette ön a kapcsolatot az előző kormányjal fölvették a kapcsolatot, de a jelenlegivel nincs kapcsolat. Nos, mi akkor írunk egy levelet az Oktatási Minisztériumhoz, nos, akkor nyitva hagyjuk ezt a kérdést, és megvárjuk, hogy mit mondanak majd a válaszok. Köszönöm szépen, Manuel úr! 17-es Alder Jan de Haan holland állampolgár által a Federation de la Fonction Publique Européenne nevében benyújtott a kb. 60 órás tartalmaz a petíció az Európai Szabadalmi Hivatal munkatársainak biztosított iskoláztatási támogatásáról. Alderhan de Han úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt szakbizottsági tagok, köszönöm, hogy ismertetettem önökkel a petíciómat. Jan de Hánnak hívnak, holland állampolgár vagyok, és Hollandiában dolgozom az Európai Szabadalmi Hivatalnál. Szeretném kihangsúlyozni, hogy most nem az Európai Szabadalmi Hivatal nevében szólok, hanem az FFPEPO szakszervezet nevében és 63 kollégám nevében, akik aláírták a petíciót. 2003-ban az EU elsőfokú bírósága úgy döntött, hogy az iskoláztatási támogatást nem szabad az expert támogatáshoz kapcsolni. Az Európai Szabadalmi Hivatalban van egy szabály, mi szerint a munkatársak, akik ugyanabban az országban dolgoznak, mint aminek az állampolgárai, nem kaphatnak iskoláztatási támogatást. Ez érinti a német kollégákat, akik Münchenben vagy Berlinben dolgoznak, az osztrák kollégákat, akik az EPO Bécsi irodájában, illetve hollandokat, akik Hágában dolgoznak az EPO-nál. Már évek óta tiltakozunk az állampolgárság alapján végzett diszkrimináció ellen. Ez a, az alapjogi karta 21. cikkének a megsértése szerintünk. Benyújtottunk egy panaszt az ILO Genfi közigazgatási törvényszékéhez, és de ők elutasították, hogy az elsőfokú bíróság eset jogát alkalmazzák pedig mi az Európai Központi Banknál alkalmazott példákra hivatkoztunk az iskoláztatási támogatás tekintetében. A bizottság elemzése nem teljes. A bizottság elismeri, hogy az unió tagállamai tagjai az Európai Szabadalmi Szervezetnek is. Az Európai Bíróság egyik döntése, eset jó C888-as eset tisztázta azt, hogy a tagállamok képviselői minden szinten kötelesek biztosítani azt, hogy mindenütt betartsák a közösségi jogot hatáskörükön belül. Ez azt jelenti, hogy az EU tagállamai, az a 27 képviselő, akik ott ülnek az EPO közigazgatási tanácsában, kötelesek biztosítani azt, hogy a közösségi jog szabályait az EPO-nál e is betartsák. A bizottság azt sem említi meg, hogy az Európai Bizottságnak megfigyelő státusza van az EPO közigazgatási tanácsában. Ezután itt van a C34 per 10-es bírósági döntés Brüsszel kontra Greenpeace, amelynek tárgya a biotechnológiai invenciókra vonatkozó irányel volt. Elfogadja az Európai Parlament, hogy az EPO-t nem köti ez a bírósági döntés, és hogy az bizottság, az Európai Bizottság nem tehet semmit, hogyha az Európai Bizottság azt mondja, hogy nem, nincs hat, nem rendelkezik hatáskörre az Európai Szabadalmi Hivatalt érintő ügyben, ahol mind a 27 EU tagállam a tag, akkor ez nem akasztja a parlamentet? Hogy utassak, utaljak arra, amit Rokó nem, az e- e- Európai Parlament plenáris ülésén mondott 2000. március 30-án, e, genetikailag módosított emberi embriók kapcsán, ő azt mondta, hogy lyukas a törvény, nem lehet, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal ne kapcsolódjon sehogy az Európai Bizottsághoz, vagy az eu ba struktúrájához. Ezért a bizottság nem mondhatja azt, hogy nem rendelkezik hatáskörrel az Európai Szabadalmi Hivatalban lévő helyzet kapcsán. E, EU állampolgárokat érint ez a probléma, a kollégákat, akik Münchenben, Berlinben, Bécsben, Hágában dolgoznak, e, mindegyik város az Európai Unió területén van. A, a parlamenthez és az Európai Bizottsághoz fordultunk, és e, 2004. októberében az EPO igazgatási e, tanácsá, e, tanácsában az Európai Bizottság, mint megfigyelő, az azonos e, neműek közötti kapcsolatok tárgyában felszólalt Sophie Intverd, EP képviselők egyik kérdésének köszönhetően. Tehát akkor az Európai Bizottság beavatkozhatott az EPO egyik belügyébe. Ez ez és az iskoláztatási támogatás esetében mm, is szerintünk ugyanígy kellene eljárni, azaz a bizottság igenis beleszólhat ebbe az ügybe. Kérjük az Európai Parlamentet, hogy utasítsa az Európai Bizottságot arra, hogy avatkozzon be az Európai Szabadalmi Szervezet közigazgatási tanácsán, és emlékeztesse az EU 27 tagállamát, ott képviselőket, hogy e, az elsőfokú bíróság döntésével összhangban járjanak el, és ezután módosítsák az EPOSZ személyzeti szabályzatának 71. cikkét. Egy kérdéssel fejezném, az Európai Parlament el tudja fogadni, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal kijelenti, hogy őt nem köti az Európai Bíróság esetjoga a döntés gyakorlata. Köszönöm szépen de Hán úrnak, ugye az elnök. Most pedig megadom a szót Las Alva asszonynak, aki az Európai Bizottságot képviseli. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság tüzetesen megvizsgálta a petíciót, és hát jól érti, hogy a petíció benyújtójának és kollégáinak mi az álláspontja. A bizottság sajnálja azt, hogy nem tudja elfogadni a petíció benyújtóinak az érveit, és erre több bukunk is van. Ahogy írásban is kifejtettük, az Európai Szabadalmi Szervezet jogilag elkülönült szervezet az EU-tól, az EU maga nem is tagja az EPO-nak, a szabadalmi szervezetnek, és nincs szabadati joga az igazgatói tanácsban. Az EU-nak megfigyelői státusza van, az Európai Szabadalmi Szervezet igazgató tanácsában, de nincs szavazati joga, tehát nem vehet részt a szavazáson. Itt a kérdés az, hogy egy illetékes bíróság, az ILO igazgatási bíróságának a döntése alapján meg kell -e változtatni a személyzeti szabályzatot. Szerintünk ezt az EP tagállamainak kell eldöntenie, és az Európai Bíros, az Európai Bizottságnak ebből ki kell maradnia, hiszen ez, ez ügyben vannak hatásköre rendelkező bíróságok. A 2000-es ügy, amire hivatkozott a panasz benyújtója, ezzel kapcsolatban nincs bírósági döntés, és ahogyan helyesen a, említette a petíció benyújtója, az Európai Bizottság tehát 2004-ben állást is foglalt ezzel kapcsolatban, ezzel az ügyel kapcsolatban, az azos neműek kapcsolatáról szóló ügyben. Most az EPO-nak kell eldöntenie, hogy a személyzeti szabályzatot módosítja, így reagálva eh, a, erre az ügyre. A szabadalmi jogi kérdések esetében hogyha az Európai Bizottság nyilatkozik és kifejti a véleményét, amit rendszeresen megtesz, az rendben van, de ott nem az EPO belügyéről van szó mindig, hanem a szabadalmi jogot érintő szakmai kérdésekről. Ilyenkor szólal meg az Európai Bizottság és ilyenkor rendszeresen kifejtjük a véleményünket, de ez teljesen más dolog, mint az, amiről itt szó van. Köszönöm szépen. Gyár úr szót kért. Péter. Köszönöm szépen. A jogi tájékoztatás, amit kaptunk a bizottságtól, egyértelmű. Másrészt ez egyre inkább politikai kérdésé válik, az az ügy, hogy meg akarjuk-e változtatni a feltételeket, vagy sem. Amit fel tudunk ajánlani a petíció benyújtójának, az az, hogy hát illetékes szakbizottságtól kérjünk véleményt, azaz a foglalkoztatási, illetve a jogi szakbizottságoktól. Nézzék meg, hogy milyen vannak -e ellentmondások, hiszen a petíció benyújtója saját szavaival elmondta, hogy sok mindent elfelejtenek megvalósítani, de a tiszta, puszta jogi kérdés tűnik itt döntének, nem ezek a politikai mellék ágak, ezért javaslom, hogy kérjük a másik két szakbizottságtól a Juritól és az Ample-től, hogy készítsenek jogi szakvéleményt erről az ügyről. Rendben van. A szabályok azt mondják, hogy ha az egyik képviselőtársunk kéri, hogy maradjon nyitva, mégpedig, hogy mégpedig ez most történt, akkor nyitva hagyjuk természetesen őnek, hogyha ahhoz akarnak szólni, vagy a bizottsághoz szeretnék intézni néhány szót, vagy jár úrhoz. Itt a lehetőség. Szeretnék válaszolni, reagálni arra, amit a bizottság mondott. A bizottságtól azt hallottuk, hogy az ILO közigazgatási törvényszegének volt egy döntése, tehát a Genfi közigazgatási bíróságnak. Nem mindig egyértelmű, hogy az Genfi ILO közigazgatási bíróságának a döntése, ami más, mint az Európai Bíróság döntése, ez elég indok-e a személyzeti szabályzat kapcsán, hogy legyen-e módosítás vagy sem. Az Európai Központi Bank esetében egyértelmű volt, hogy az elsőfokú bíróságnak van hatásköre arra, hogy megállapítsa, hogy az Európai Központi Bank belső személyzeti szabályzata rendben van-e vagy sem. A 28 per 70-es döntés, amire valószínűleg utalt a bizottság, azt tartalmazza, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal hogy fogalmazok úgy, nem volt biztos abban, hogy az ILO közigazgatási bírósága egyáltalán rendelkezik egy hatásköre, hogy döntsön arról, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal személyzeti szabályzatának valamely szabálya érvényese vagy sem. A Genfi közigazgatási bíróság elsősorban abban rendelkezik hatáskörrel, hogy a személyzeti szabályzat, az EPO személyzeti szabályzatát értelmezze hogy most a személyzeti szabályzatunk valamelyik szabályát kell értelmezni, akkor világos, hogy a Genfi közigazgatási bíróságnak van erre hatásköre. De hogyha a kérdés az, hogy az EPO személyzeti szabályzatának valamelyik szabálya törvényes-e, elfogadható-e, akkor az Európa, legalábbis az Európai Szabadalmi Hivatal megkérdőjelezte, ezt a saját hivatalom volt, és ez itt benne van a bírósági döntésben, amit jó lenne, ha az Európai Bizottság is elolvasna. Tehát az EPO kétségbe vonta azt, hogy ez a közigazgatási bíróság dönthet az érintett szabály törvényességéről, jogszerűségéről. És itt a közigazgatási bíróság döntése végén azt mondja, hogy miután érdemben el kell utasítani a e, beadványt, e, a befogadhatóságról kell e, dönteni. Tehát egyrészt az EPI azt mondja, hogy érdemben nem, tud, nem dönthet a közigazgatási bíróság, azután a közigazgatási bíróság mégis érdemben dönt az ügyben, és hogy befogadható az ügy, ez már nem releváns, mondják. Amiből én csak azt a következtetést tudom levonni, hogy valóban nem ez a közigazgatási bíróság kellene, hogy döntsön ebben az ügyben, és ezt az ügyet az Európai Szabadalmi hivatal közigazgatási tanácsa elé, azaz szóval a tagállamok elé kellett volna utalni. Minden esetre, ahogy korábban elmondtam, úgy döntöttünk, hogy a petíciót nyitva hagyjuk, mert Jár úr ezt kérte, és akkor tovább küldjük a megfelelő delegációhoz. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy megjelent itt mi nálunk. Következik a 18-as, 1031-2010, Krisztof Mosberg állampolgár, a francia nyelvű külföldi oktatást előmozdító ügynökség által leírt tandíjakból fakadóan a nem francia állampolgárságú európai polgárokat érő hátrányos megkülönböztetésről. Kapok egy levelet, hogy Caroline Persons képviselő képviseli a, a, a petíciót benyújtókat. Köszönöm szépen, elnök úr! európai képviselő urak, hölgyök. Én képviselem Munz urat, ő Niger, Nigerben él, jól ismerem ezt a kérdést. A francia nyelvi külföldi oktatást előmozdító ügynökség különböző országokban van jelen, és ott a diákok tandíjat fizetnek, ezek a tandíjak eltérőek attól függően, hogy hova, milyen nemzetiségű, milyen állampolgárság az illető. Mönz úr nyemében él, ők a francia gimnáziumba járnak ott Nigerben, és ők francia állampolgárak 2900 eurós tandíjat kérnek. A nem franciákról, tehát belgákról és másokról ez az összeg 4100 euró. Tehát Munz úr számára és más nem francia állampolgár számára egyértelműen diszkriminációról van szó, mégpedig állampolgárságra alapuló diszkrimináció. Nagyon sokszor megkerestek engem olyan családok, akik szembesülnek ilyen problémával. Én 1997 óta foglalkozok ilyen ügyekkel, megkerestem azokat a minisztereket és azokat a személyeket, akik ilyen ügyekkel foglalkoznak a parlamentben is. A francia hatóságok azt mondják, hogy ezek az intézmények önálló intézmények. Ugyanakkor én rámutatnék a bíróság, Európa bírósági határozatokról, a, ott szintén eh, független intézményekről van szó, de a bíróság azt mondta, hogy akkor is az országra vonatkozóan kell a szabályokat előírni, tehát ez az érvelés nem alkalmazható ebben az esetben. A második pont tudni kell, és az egyik legfontosabb kérdés, tudni kell, hogy azok az intézmények, oktatási intézmények, amelyek az Európai Unión kívül vannak, azokra, azokra kötelező alkalmazni a nem diszkriminatív intézkedéseket. Nos, a kérdés nagyon fontos, azt hiszem, hogy a válasz egyértelmű, oktatási intézmény nem lehet diszkriminatív sem az Európai Unió területén, sem azon kívül, főleg, hogyha egy európai országhoz, tagállamhoz tartozik. sokat beszélünk a diszkriminációk megszüntetéséről, és főleg az állampolgárság alapú diszkriminációk megszüntetéséről. Tudom, úgy vélem, hogy a diszkrimináció megszüntetéséhez szükség van arra, hogy mindenhol alkalmazzuk a szabályokat, akkor is, hogyha egy francia intézményről van szó, amelynek a székhely az Európai Unión kívül van. Ezáltal a demokrácia érvényesül, Mönszúr még nem jutott el az Európai Bírósághoz, de hogyha nem kap megfelelő választ, akkor oda is fordul. Mi egyszerűen csak azt kérjük, hogy alkalmazzuk a francia köztársaság törvénykezését. Köszönöm szépen, hölgyem. Báltaszan Billie még egyszer válaszol a bizottság nevében. Köszönöm szépen. Tudatában vagyunk a helyzetnek természetesen. Nagyon jól foglalta össze ezt a petíció benyújtója. Intenzív párbeszédet folytatunk a francia hatóságokkal, ők is szeretnék ezt természetesen. Több levelet cseréltünk, több levelet váltottunk velük már ezzel kapcsolatban. Határozat hamarosan születik valószínűleg jövő év elejéig január-február környékén várható döntés. Lenne egy kérdésem. Miért tartott az ilyen sokáig? Azért, mert ö, az jogsértés, az előjogsértési eljárásban van egy mm, kötelező időszak, amelyben meg kell a kísérleti hálózaton keresztül kezdenünk a párbeszédet az érintett tagállammal. És igenis szükségünk van további információra, hiszen ahogy a ö, kérelem benyújtóra is rámutatott. Itt ugye külső alkalmazásról van szó, hiszen néhány ezen intézmények közül közvetlen irányítás alá tartoznak. Világos, hogy bírósági határozat kell, de csak akkor, ha megvan a, az összhang az unión belül és kívüli ö, részes felek között. Köszönöm. Elnök, köszönöm, megértettem. Jár úr kért szót, tessék, ennyi a szó. Igen, nagyon köszönöm. Most, ha egyszerűen fogalmaznék, akkor azt mondhatnám, hogy ha ez rendben van, akkor az egész uniós polgárságot elfelejthetnénk. Itt igyekszünk, hogy az Európai Unióban azt szeretnénk, hogy tényleg legyen egy uniós polgársági érzés, aztán most hirtelen unión kívüli ö, diszkriminációt látunk, és ezt engedélyezzük is. Hogyha azt akarjuk, hogy az unión belül is kívül is működjenek a dolgok, akkor ö, tenni kell valamit. Ö, nagyon fontos, hogy ö, a polgárok itt ö, bizalommal lehessenek. Nem vagyok jogász. A jogászok általában találnak kis kiutakat. Számomra itt egyértelműen diszkriminációs ügyről van szó tudomásul veszem, hogy a bizottság az eddigi kommunikációval nem elégedett a Franciaországgal folytatott párbeszéddel. Szerintünk nyitva kell hagyni meg ezt a petíciót, egyetértek az elnökkel, kicsit oda kell lépni a gázra, hiszen hogyha, hiszen, hogyha nincs válasz, akkor jogi útra kell terelni az ügyet. Én magam is szeretném, hogy szeretném tudni, mi történik itt nem lehet két ilyen két fajta eljárást alkalmazni, az Unióban minden rendben van, aztán Unión kívül meg különböző módon járunk el. Ugye németként, ha az Unión kívül vagyok, és bajban vagyok, francia követséget látok, bemegyek, mert kötelesek nekem segíteni. Hát ilyen nagy voltam eddig, de nem lehet ilyen különböző módon eljárni ahogy látják, a kollégám véleménye szerint nyitva kellene hagyni ezt a petíciót. Nem tudom, hogy mit gondol, szeretne még valamit hozzátenni, elmondani a bizottságnak, vagy szeretne bármit hozzáfűzni még. Igen, nagyon köszönöm. Röviden csak köszönöm a pozitív hozzászólásokat, és remélem, hogy a bizottság kellően szigorú lesz ebben az ügyben, és alkalmaztatja a diszkrimináció mentességet az oktatásban. Világos, hogy szükség van kötelező érvényű lépésekre, a kötelező érvényű lépések kötelezők voltak a belga intézményekre is, kellő megfelelő sebességgel kell eljárni, hiszen a gyerekek lassan már nyugdíjba mennek, akiket az egész érintett, nem szabad tehát, hogy túl sok időt hagyjunk az egészre, lépni kell. Elnök, köszönöm szépen. Most tovább lépünk a következő petícióra. 358-2003-as petícióról van szó, Nelson Núñez portugál állampolgár a biztosításhoz való jogról. A bizottság szól, mert a kérelmező nincs. Lapozunk. Mauridis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy ön tudja, a um, kiírelem a petíció alapján a bizottság egy szabásértési eljárást indított, és ennek az, követ, az lett a következménye, hogy megváltozott a holland törvény 2012. január 1 -e után. Emiatt a szabálysértési eljárást megszüntették. A Szálemink ügyben az Európai Bíróság kijelentette, hogy az Európai Unió szabályozását kell alkalmazni azoknál az európai állampolgárú személyeknél, akik kőolaj fúrótornyokon dolgoznak az európai, eh, a Hollandiával előtt a fúrótornyokon az Európai Unió területén kívül. Nos, ez a, az nemzeti holland szabályokat eh, törvényeket kell betartani, és a holland hatóságoknak be kell tartani az Európai Unió törvényeit és az Európai Bíróság határozatát, úgy, ahogy leírt a Szálemik ügyben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megjegyzés? Rendben van, ha senki nem szól ehhez, akkor lezártnak tekinthetjük ezt az ügyet. Következik most a 20-as. 76 per 2002 számú Mark Austin brit állampolgártól benyújtott petícióról van szó. No puedo estar. Bueno, me informan que el petición tájékoztatnak, hogy a kérelmező nincs jelen. Megadom a szót a bizottságnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel a kérelmező nincs jelen, röviden bemutatom a tényeket. A kérelmező régiségeket és kulturális javakat vásárol, egy tagállamban, amit ő B tagállamnak nevez, ő aztán importálja az A tagállamban, ahol ő él, ahol a székeje van, és ebben az tagállamban, az A tagállamban tovább felteszi a, ezt a um, vagyontárgyat egy interneten keresztül, olyasmi szájton keresztül, mint az eBay. Nos, az A tagállam engedélyt követel annak érdekében, hogy exportálja ezt a tíz tárgyat, amiről szó van. A kérelmező kijelenti, hogy ezek a tárgyak nem képviselnek történelmi értéket az A tagállamban, az értékük nem túl magas ezeknek a műkincseknek. A kérelmező állítja, hogy más gazdasági szereplők, konkurensei, verseny, akikkel versenyez, ők ők sem kértek hasonló engedélyt, bizonyos dokumentumok alapján ez állítható. Nem tudjuk tehát, hogy az átagállamban mi a helyzet pontosan, ebben a kontextusban a kérelmező egy jogi állásfoglalást kér a benyújtott kérelem, mint ebben a helyzetben. A helyzet európai jog szempontjából elég világos, mivel hogy ezek a tárgyak nem harmonizációs törvény hatája alá esnek, egyszerűen általános szabályokat kell alkalmazni az európai működésről, 35-ös és 36-os cikk nevezetesen a szerződésben. A 35-ös cikk a minőségi korlátozásokat tiltja az exportnál. Ez ezután a 36-os cikk lehetővé tesz kivételeket a 35-ös cikk alól, amennyiben a tagállam ezt igazolja. Itt ebben az esetben nemzeti kincsek védelméről van szó, amelyik régészeti, történelmi vagy egyéb értéket képviselnek. Nos, az általános szabály általános szabályként elmondhatjuk, hogy mások az engedélyezési eljárások, lehetségesek ezek az eltérő szabályozások és engedélyezési eljárások a különböző tagállamokban. Maga a tagállam az, amelyik meghatározza, a, hogy mit ért nemzeti műkincs alatt, nemzeti kincs alatt. Nos, ők mondják meg, hogy melyik azok a tárgyak, amelyek ez a fogalom alá esnek. A bíróság még nem beszél, még nem elfoglalt állást ez emiatt a fogalom miatt, emiatt sokfajta értelmezés van ez ügyben, a, az átagállam nem fejtette ki a hatását, és mivel hogy nem világos, hogy melyik tagállamról van szó, nem tudja a bizottság, út, nem tud utána nézni annak, hogy miről is van szó. Elnök, köszönöm szépen. Megjegyzés nincsen, rendben van, tekintettel arra, hogy a kérelmező nincs jelen, én azt javasolnám, hogy Portugália hoz forduljunk egy levéllel, és a válasz alapján lezárnánk ezt az ügyet. Most következik a 21-es pont. 1386 per 2010, Antonio Javier Rodríguez Castillo, spanyol állampolgár, a kötelezően fizetendő úszthasználati díjról Via do Infante elnevezésű autópályán. Rázmussen úr a bizottság nevében. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um, so the, the petitioner is... A petíció benyújtója ellenzi a kötelezően fizetendő úthasználati díjat, amit a portugál kormány vett ki az Algarve régióban. A bizottság válasza egyszerű és rövid, az autópálya díjakat a 1999 62-es EK irányelv szabályozza, ez a tehergépjárművekre vonatkozik. A bizottság több panaszt kapott, és jogsértési szerzőszegési eljárás vezetett be Portugália ellen, ami még zajlik, és a bizottság még nem foglalt állást az ügyben, de várható, hogy erre hamarosan sor kerül. Azt most nem árulhatom el, hogy ennek a jogsértési eljárásnak mi lesz a vége. Ami a személygépjárműveket illeti, ezek is megemlítésre kerültek. Nos, e tekintetben nincsen hatályos uniós jogszabály, csak az általános szerződéses előírások irányadóak, nem lehet diszkriminációt alkalmazni tehát. A bizottság nem lát semmi indokot arra, hogy eljárás be e tekintetben Portugália ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Almusen úr. Nos, ebben az esetben úgy gondolom, hogy meg kéne köszönni a kérelmezőnek, hogy megnyitotta ezt a kérdést. Korábban nem létezett ez az ö, autópályadíj ezen a szakaszon, korábban biztosított volt ez a közlekedési, forgő, közlekedési jog, most már nem. Én úgy gondolom, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, és addig kidolgozzuk a ö, szakbizottságunk álláspontját ez ügyben. Köszönöm. Tehát most következik a 923 per 2001-es számú petíció, ó, déli állampolgárától benyújtott a, a 2004 per 38 e K irányelv Gibraltarban alkalmazásáról. A kérelmező nincs jelen, de megadom a szót a bizottság képviselőjének, hogy vázolja fel a bizottság álláspontját ez ügyben. Caroline Lupp é a szó. Uh, Köszönöm szépen. Litván állampolgárról beszélünk, aki Gibraltáron él ukrán feleségével, és Litvániába szeretne hazalátogatni, a feleségétől pedig vízum követelnek. Mindketten Gibraltáron tartózkodási engedélyen rendelkeznek. Az ilyen rendelkezés össz, ö, ellentmondásban áll a 2004 per 38-as irányelv 5. cikkével, A bizottság válaszában megemlíti, hogy A litván jog értelmében az idegenrendészetről kértünk módosítást. 2002. június 30-án került az elfogadás, ez a módosítás, a bizottságot július 27-én értesítették erről, és a jogi helyzet teljesen világos, melynek értelmében egy olyan külföldi polgár, aki uniós tartózkodási engedéllyel rendelkezik, bármely ország által kiállítva, beléphet Litvániába, és három hónapig maradhat ott egy fél éves időszakon belül. Tehát, hogyha a petíció benyújtója Litvániába kíván utazni, eh, nem kell a feleségének vízumot kérni. So we'll inform the petitioner and then we can close it. Quindi sulla base di questa ulteriore informazione della Commissione. Tehát a bizottság válasz alapján úgy tűnik, hogy a kérelmező által benyújtott panaszra megvan már a megoldás. Nos, a bizottság válasz alapján tájékoztatni kell a kérelmezőt, mégpedig, hogy megoldodott a helyzet a fejlemények tükrében. Úgy gondolom, hogy az információ alapján, amelyik nem teljesen kielégítő, úgy vélem, hogy fontos nyitva tartani ezt a petíciót, és adjuk meg a lehetőséget a kérelmezőnek annak, hogy válaszoljon az elhangzott álláspontra. Rendben van, egyetértünk, nincs ellenkezés, nincs további napi rendi pont, nem tudom, hogy vannak-e egyéb mondani valók a B részről, vagy megvan minden adat? Abbiamo avuto una comunicazione sul... Igen, érkezett egy jelentés a B oldalon, nevezetesen a 33-asról, Zanóka kollega részéről, tehát ezt átvesszük, átteszik az A részre. Nincsenek további napirendi pontok, ezennel lezárom az ülést. Köszönöm szépen.